Uh, uh, um, Jó reggelt, kollégáim! Azt hiszem, hogy elkezdjük a munkát ebben a meglehetősen visszhangos, üres teremben. Sajnálom, hogy egy sor változtatást kellett rövid határidővel hozni a napirendben. Iriga asszonyt visszatettük a korábbi helyére az árnyék jelentéstevő viszont nem tud majd itt lenni. Remélem, hogy valaki majd vissza valaki majd átveszi a szót. Az Irigoyen Perez asszony által készített nagyon fontos saját kezdeményezésű jelentéssel fogjuk kezdeni a munkát. A bizottsági koordinátorok tervezték és végezték el a feladatot, egy nagyon fontos területről szóló jelentésem. Úgyhogy a kiszolgáltatott fogyasztók jogaira, jogaira vonatkozó stratégiáról van szó. Ezt, fogjuk, ezt fogja Irigoyen asszony bemutatni, Schmidt úr nincs itt. Paranova majd Schmidt úr helyett fog beszélni, és Csantofilitis urat is szeretettel üdvözlöm. Én is árnyékjelentéstevő vagyok a saját frakcióm nevében, úgyhogy én is megjegyzést fogok tenni, és természetesen mindenki más is ö, nyugodtan hozzászólhat. Tom Bloom kolléga a bizottságtól nagyon szorosan nyomon követte két női kollégájával együtt a kérdést, úgyhogy ők a bizottságot fogják majd képviselni, és nekik is szót adok majd. Azon kívül a lengyel elnökség nevében is vannak itt képviselők. Krápcsik úr ugye itt van? De mindenképp, minden, minden esetre a lengyel elnökség is képviselteti magát, amely tényleg pozitív. Azon kívül Különös, különös örömmel szeretném köszönteni Andio Szoltelli urat a bíróságtól, akivel a STOA-val kapcsolatos tevékenységem összekötve én is dolgozom, és egy tudományos együttes bizottságban, egy kutatási bizottságban dolgozunk együtt, úgyhogy Szaltelli úr is jön. Nagyon nagyon híres statisztikus, aki a belső piaci eredménytáblának a szakértője. Nagyon örülök tehát, hogy őt is körünkbe üdvözölhetem ma. Akkor Irigoyen Perez asszony is adom most önnek a szót, jó? Buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por ser... Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhetek. Egy pár vonást ismertetnék a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítése irányuló stratégiáról. A fogyasztók jogainak ösztönzése és az ilyen fogyasztók támogatása nagyon fontos az Európai Uniós politikákon belül, annak érdekében is, hogy az Európa 2020-as célokat elérjük. Tehát meg kell védenünk a fogyasztókat általában véve is, de e- a fogyasztókon belül van egy speciális kategória, a kiszolgáltatott fogyasztók. Ezek valamilyen ok miatt kiszolgáltatottak, és speciális védelmet érdemelnek. Először is tehát szeretném jelentés nem fogja meghatározni a kiszolgáltatott fogyasztó definícióját, ugyanis akkor egy olyan koncepciót teremtenénk, amely vagy túl specifikus, vagy túl gyenge, de semmiképpen nem lesz elég rugalmas ahhoz, hogy a kiszolgáltatottság különböző megjelenési formáit le tudjuk fedni a jelentés szerint minden fogyasztó kiszolgáltatott fogyasztóvá válhat, ugyanis a kiszolgáltatottság sokféle belső vagy külső okból is megjelenhet. Például a fogyasztó állandó vagy ideiglenes okokból is kiszolgáltatottá, kiszolgáltatottá válhat, akár fizikai, akár pszichés okokból, hogy az ember mondjuk gyermek, vagy kamasz, vagy, vagy fogyatékossággal él, minden, az élet minden pontján tulajdonképpen kiszolgáltatottá válhat egy fogyasztó, vagy például a piac bizonyos szektorában azért, mert nem beszél egy bizonyos nyelvet, és esetleg azért, mert bizonyos új technológiákat nem képes használni. Másodszorban az európai jog először a 2005 májusi irányelvében mutatta be a kiszolgáltatott, vezette be a kiszolgáltatott fogyasztó fogalmát, és itt jelent meg egyáltalán ez a koncepció. Itt arra vonatkozott, hogy az egyéni befolyás esetleg hiányzik valakinél, és hogy ezt hogy lehet hogy lehet, e, hogy lehet elérni, hogy ennek ellenére a fogyasztók érdekeit és kívánságát teljesíteni tudjuk, illetve figyelembe tudjuk venni. Fölmerülhetnek gazdasági, vagy biztonsági, vagy morális integritási területek is, amelyek ezek, e, ebben még nem kerültek lefedésre. A fogyasztók jogairól szóló irányelv pedig nem tartalmaz specifikus intézkedéseket a kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatban, a jog a 34. preambulum bekezdés cikk szerint minél, minél teljesebb védelmet próbál nyújtani, de nem, nem megfelelő. A bizottság 2014 és 20 között azt tűzte ki céljául, hogy minél erősebb, minél tudatosabb fogyasztók legyenek az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban a tájékoztatás, az oktatás nagyon fontos. A fogyasztók jogának minél előbb, meg, minél konkrétabb meghatározása, illetve a megfelelő jogorvoslat biztosítása, amely határokon átnyúlóan is működik. A bizottság ambíciós, ambiciózus javaslattal állt tehát elő, és ezen belül különösen azt tekinti meg, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók száma növekszik, például az idősebb emberekről van szó, és ezzel kapcsolatban fontosnak tartja a bizottság, hogy minél önállóbban tudjanak fellépni a fogyasztók. Most ezzel kapcsolatban kell minél kézzelfoghatóbb, konkrétabb intézkedéseket hozni a, vigyázni kell a kategorizálással, mert hogyha kate, konkrét kategóriákat állítunk fel, akkor lehet, hogy a más kategóriákból az ember kieshet. Minden esetre a bizottság most a fogyasztók védelmével kapcsolatos javaslatokon dolgozik, és a legfontosabbnak a fogyasztók helyzetének megerősítését tartja, hogy legyenek függetlenek, hogy legyenek önállóbbak, hogy legyenek képesek a jogaikat érvényesíteni, megáld, meg, megoldásokat találni és jogorvoslatot igényelni. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás, annak biztosítása, hogy minél jobban ismerjék a jogaikat, minél inkább tudatában legyenek a jogaiknak, de sajnos a jelenlegi megközelítés megközeltés a kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatban nem működik. Nagyon sok fogyasztó azért kiszolgáltatott, mert nem eléggé határozottak, például kiskorúak, vagy nem értik azt az információt, amit kapnak a jogaikról, hogy milyen lehetőségeik vannak, társadalomból esetleg kirekesztettek, vagy nem eléggé képzettek ahhoz, hogy megértsék a jogaikat, vagy valamilyen okból kiestek a rendszerből, és emiatt nem jutnak hozzá a jogorvoslathoz vagy a kompenzációhoz. És akkor még ehhez jön a határokon átnyúló helyzet, helyzetek kérdése. Tehát van egy vannak olyan kategóriájuk, van, van, van olyan kategória a fogyasztókon belül, akikre nem, akikre nem vonatkozik megfelelőképpen a fogyasztóvédelmi jog, és akiket meg kell erősíteni. Ezért nagyon fontos olyan jogot elfogadni, amely a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozólag minél konkrétabb, és az információ, a tájékoztatás szintjén tovább megy különösen amik, akkor, amikor a kiszolgáltatottság szintje magas. Az energiához, közlekedéshez, táplálékhoz, pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén különösen nagyok a kihívások. Tehát úgy gondolom, hogy ambiciózusnak kell lennünk, és a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó minél jobb jogot kell kialakítanunk, és mindenkit be kell ebbe vonnunk, a szolgáltatókat, a vállalatokat. Az is nagyon fontos, hogy a jogszabályok minél átláthatóbbak legyenek ezek az intézkedések nem jelenthetik azt, hogy a fogyasztóvédelem különböző szintjeit fogjuk megalkodni. Azt tudom, hogy az elmúlt évek során nagyon sok intézkedés és kísérlet történt a fogyasztók helyzetének megerősítére, de a kiszolgáltatottság kérdése nagyon fontos, és ez még egyelőre, ez, ez még egyelőre nem működik megfelelőképpen. Még egyszer elmondanám, hogy minden fogyasztó életének bármely szakaszában kiszolgáltatottá válhat, és ezért van szükség arra, hogy az őket konkrétan, specifikusan védő jogszabályokat is elkészítsünk, illetve arra, hogy a társadalmi védelmüket biztosítsuk, és hogy ezzel a belső piacon való részvételüket is biztosítani tudjuk. Én remélem, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének kérdése a bizottság egyik legfontosabb kérdése is lesz. Van a januárban lesz majd a szavazás a jelentésről. Módosítások benyújtásának határideje február 2, szavazunk 28-án, márciusi plenárison fog, fog, plenárison fog majd tárgyalásra kerülni a jelentés 2012-ben. Kérem, hogy mindenki segítsen ennek a jelentésének a kidolgozásában. Az árnyék tevőkkel már tartottunk egy bemutatkozó gyűlést, és remélem, hogy nagyon jó jelentés sikerül megírni, amivel garantálni tudjuk a legkiszolgáltatottabb fogyasztók védelmét, és biztosíthatjuk azt, hogy a belső piacon a lehető legjobb körülmények között szerepelhessenek, és hogy elégedettebbek legyen, lehessenek a helyzetükkel. Hiszen a jogok, jogszabályok célja mindig az, hogy a gyengébeket megvédje az erősebbektől. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon fontos kezdeményezést elindította. Köszönjük szépen a beszámolót, és tudjuk, hogy a koordinátorokkal már beszélt ezekkel a politikákkal kapcsolatban, és a tagállami politikákat is szeretnénk megvizsgálni. Ezek majd január közepén érkeznek be, és akkor lehet ezeket természetesen megvizsgálni, rögtön közzé tesszük ezeket, ahogy megérkeznek. Nagyon jó időzítéssel készítették el ezt a az, ezt a jelentést, és gondolom, hogy minden árnyék jelentéstevő hozzászól majd, és ez a múlt heti Strasburgi vitához is kapcsolódik ez a téma, úgyhogy tényleg nagyon jó volt az időzítés, mert a fogyasztópolitikai stratégiáról is szó volt múlt héten. Nagyon örülök, hogy András Schwab itt van, gondolom ő fog Filip Zsuvá nevében hozzászólni. Pávanova asszony következik utána, utána én magam hozzászólok a frakcióm nevében, és Hedasszony is hozzászól majd. Itt a frakciós hozzászólásoknál jelentkezik még valaki, ha nem, akkor Schwab úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Irigoyán Perez asszonynak a munkát, köszönjük ezt a remek bemutatást, és tényleg köszönjük szépen, hogy ilyen egyértelműen és strukturáltan mutatta be a véleményét. Az a téma, ami előttünk áll, valóban olyan téma, ami mindenkit igazán érdekel. Elhangzott, hogy a koordinátorok ülésén már foglalkoztunk ezzel a témával, és meg is egyeztünk abban, hogy mindenképpen saját kezdeményezési jelentést kell írni erről a témáról. Sajnos Zsubi úr nem lehet most itt, ugyanis más elfoglaltságai is vannak, úgy alakultak a különböző napirendek, hogy nem tud ma itt lenni, úgyhogy én szólok hozzá a nevében. A kiszolgáltatott fogyasztók jogainak védelme első ránézésre nagyon érdekes témának tűnik, olyan témának, ami hálás téma, és mindenki szeretne ezzel foglalkozni. Ugyanakkor, ha jobban belássuk magunkat, akkor rájövünk, hogy mégiscsak nehéz és bonyolult ez a téma, és valahol egy demarkációs vonalat kell húzni, a, ha fogalmazhatok így, normális fogyasztók, illetve a kiszolgáltatott fogyasztók között. A néppárt nevében úgy gondolom, hogy nem kell feltétlenül elválasztani a normális fogyasztót a kiszolgáltatott fogyasztótól, ugyanis az az alapkitétel, hogy mindenki jogait érvényesíteni kell. De természetesen figyelembe kell vennünk a kiszolgáltatott fogyasztókat, akik valamiért nem tudják a jogaikat érvényesíteni, mert vagy nem értik az erre vonatkozó információt, vagy pedig bár értik ezt, mégsem tudnak a jogaiknak hangot adni, ezért nekik külön, és fokozott védelmet kell nyújtani. És itt természetesen a fogyasztó alatt nőket és férfiakat értünk egyaránt. Meg kell tehát néznünk, hogy melyek azok a fogyasztói csoportok, amelyek a hagyományos fogyasztói jogokon kívül további jogokat kell, hogy élvezzenek, és segítséget kell nekik nyújtanunk ebben. A definíció egyébként megszületett, van egy klasszikus használatos definíció, Krajcman asszony is, Krajcman kolléga is itt van, és remélem, hogy ő is egyetért majd ezzel a definícióval. A kiszolgáltatott fogyasztó definíciójában az szerepel, hogy olyan fogyasztóról van szó, akinek az érettsége vagy pedig a kora befolyásolja azt, hogy megfelelő jogait érvényesíteni tudja. De szerintem itt nem csak a korra vagy az érettségre kell koncentrálni, ugyanis minden korcsoportban lehetnek kiszolgáltatott fogyasztók. És az idős emberek között nagyon sokan egyáltalán nem kiszolgáltatott fogyasztók, és nem szorulnak semmilyen különleges védelemre. Úgyhogy szerintem a klasszikus definícióban azt, hogy a kiszolgáltatottságot életkorhoz vagy érettséghez kötjük, ez nem feltétlenül jó. Ami a munkarendet illeti, az a menetrend, amit Irigoyen Perez asszony elmondott, nekünk tökéletesen megfelel, és ez lehetővé teszi, hogy megfelelőképpen dolgozzunk. Köszönöm, mondja az elnök, Pavanová asszony a szó. Köszönöm a szót. Oli Schmidt árnyék jelentéstevő véleményét fogom most elmondani. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és most pedig fel fogom olvasni a véleményt, amit elküldött nekem. A kiszolgáltatott fogyasztó folyamatosan megjelenik a különböző fogyasztói politikákban, és mindannyian megegyezünk abban, hogy vannak külön kategóriák, vannak olyan kategóriák, akik külön védelemre szorulnak. Ugyanakkor meg kell néznünk, hogy kit sorolunk be a kiszolgáltatott fogyasztó kategóriájába, definiálni kell egyértelműen, hogy ki a kiszolgáltatott fogyasztó, és ezt átláthatóan és megalapozottan kell tenni. Alapvetően két aspektus szoktunk figyelembe venni. Az első az, hogy hozzáférhet az információhoz, a második pedig az, hogy meg tudja emészteni ezt az információt. Tehát először is ezt kell lehetővé tenni, másodszorban pedig azt, hogy megfelelő döntést hozzanak ezen információk alapján. Az információ általában írásos, tehát a gyengéllátók, illetve azok, akik nem tudnak olvasni, egyszerűen nem tudják értelmezni ezt az információt, így nem is tudják ezt értelmezni, úgyhogy a második aspektus sem érvényesül és bárki az élete során bekerülhet egy kiszolgáltatott fogyasztói kategóriába. Azt meg kell viszont akadályoznunk, hogy a kiszolgáltatott fogyasztó kategória túlzottan széles legyen, mert akkor értelmét veszi ez az egész kategória. Köszönöm. És most a saját véleményemet szeretném hozzátenni. A kiszolgáltatott, vulnerable szó esetleg különböző nyelvekben különböző konnotációkkal rendelkezik, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó megfogalmazás. Amikor pedig gyermekről beszélünk, tehát a children szót használjuk, akkor vegyük figyelembe, hogy nagyon sokan reklámokban manipulálják a gyerekeket, de természetesen a jó irány is megjelenik, tehát hogy például chipset, cukorkát ne fogyasszanak a gyerekek, de hát nagyon sok fogyasztói információ a gyerekeket célozza meg. Köszönöm. Köszönöm, árnyék jelentéstevőként én is hozzá fogok szólni, és remélem, hogy Irigoyen Perez asszony választad majd a felvetésemre. Úgy gondolom, hogy ő nagyon is jól tette azt, hogy kimondta, hogy mindenki kerülhet kiszolgáltatott fogyasztói kategóriába az élete során. Ez szerintem elkerülhetetlen. Elég csak az öregedésre, az örökségre, az öregségre gondolnunk. Nagyon sok más politikában is vannak kiszolgáltatott kategóriák, és mindenki kerülhet esetleg olyan helyzetbe, hogy nehezen fér hozzá a fogyasztói információhoz, hogy a, a társadalmi mobilitása mondjuk csökken. Ezért ez egy nagyon széles körű téma, mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a fogyasztói témákon kívül is. Irigoyen Perez asszony nagyon helyesen megállapította, hogy a fogyasztókkal kapcsolatban igenis külön kell foglalkoznunk a kiszolgáltatott fogyasztókkal. Amikor a telekommunikációs szolgáltatásokról beszéltünk legutóbb, akkor is kitértünk a fogyatékossággal élők jogaira, illetve arra, hogy hogyan lehet őket hatékonyabban segíteni. Nagyon sokan egyébként tényleg kiszolgáltatottak, amikor nagyon gyorsan változik a technológia, egyszerűen nem tudják követni a változásokat. És az energia irányelvvel kapcsolatban lefolytatott vitánál szintén kitértünk arra, hogy kitértünk kiszolgáltatott fogyasztó alatt. Nagyon sok aspektus le kell fednünk, itt vannak nagyon specifikus aspektusok is. Mondjuk tegyük fel, hogy van, aki mondjuk utazik, és ül a tengerparton a napsütésben, és nagyon jól érzi magát, és akkor különösen kitett annak, hogy elfogadjon különböző ajánlatokat, úgyhogy tényleg a kiszolgáltatottságnak azért különböző kategóriái vannak, és minden egyes esetet le kell fednünk, ezt tényleg biztosítanunk kell. Tehát nem csak a kort kell itt figyelembe venni a kiszolgáltatottságnál, hanem minden más tényezőt, és remélem, hogy Irigoyen Perez ezekre az aspektusokra ki is tér. A statisztikákra is támaszkodnunk kellene, ugyanis nagyon sokat hozzájárultak a különböző statisztikák a fogyasztói eredménytábla elkészítéséhez és jó lenne, hogyha ezeket a fogyasztói statisztikákat is belevennénk Irigoyen Perez asszony munkájába. Transafilidis úr szintén árnyék jelentéstevő, és ő nagyon jó sikert ért el a múlt héten a jelentésével, úgyhogy most akkor övé a szó. Mákon, nagyon szépen köszönöm. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ugyanis remek munkát végzett. Az eddig elhangzottakkal nagyjából egyetértek, és én is úgy gondolom, hogy az időzítés tényleg fantasztikus. Valóban én magam is felvetettem a kiszolgáltatott fogyasztók kérdését, és most egyetértek az előadó által képviselt állásfoglalással. A kiszolgáltatott fogyasztók kategóriája rengeteg dolgon múlik, és ne feledjük el, hogy bárki válhat bármikor kiszolgáltatott fogyasztóvá az élete során. Lehet, hogy ez csak egy átmeneti időszak, és utána úgymond normális fogyasztó lesz megint, de igenis bárki lehet bármikor kiszolgáltatott fogyasztó. Az első fontos kérdés az, hogy az információ eljusson a fogyasztóhoz, de nem csak az információról van szó. A megfelelő információ még nem ad lehetőséget arra, hogy mindenki megfelelően védje a jogait a döntéshozatalra is gondolnunk kell. A kiskorúak, a gyermekek nagyon kiszolgáltatottak, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a tisztességtelen reklámok különösen súlyosan érintheti őket, és ez egy olyan fogyasztói csoport, amit nagyon nehéz megvédeni de természetesen az ilyen tisztességtelen reklámok másokat is kiszolgáltatottá tesznek. A fogyasztók szerintem manapság általában sokkal kiszolgáltatottabbak, mint valaha, és mivel a társadalmi jólétet szeretnénk emelni, az életminőségét szeretnénk javítani azoknak, akik, akik öregek, akik fogyatékossággal élnek, akik éheznek, nekik próbálunk segíteni, és ennek megfelelő módja az lenne, hogy talán keményebb szankciókat kellene alkalmazni azok ellen, akik kihasználják és félrevezetik a kiszolgáltatott fogyasztókat, a szegényeket, a gyermekeket ezért fogok még majd beszélni Irigoyen Perez asszonya, hogy mindezek a fontos üzenetek benne legyenek a jelentésében. Köszönöm. Held asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Då så, jag tänker prata svenska, tack. Köszönöm szépen, elnök úr. Az irányelv valóban rendkívül időszerű, tényleg most volt arra szükség, hogy a fogyasztók kérdéseit megtárgyaljuk. Az elmúlt években mindig a piac kapott elsőbséget, és nem pedig a fogyasztók. Így volt ez a szolgáltatási irányelvben, és így volt ez a játékok biztonságáról szóló szövegben is, és most végre, végre a fogyasztókra koncentrálunk. Elengedhetetlen fontosságú az, hogy mindenki számára alkalmazandó és mindenki számára megfelelően alkalmazható legyen ez a szöveg, és hogy minden kiszolgáltatott fogyasztói kategóriát lefedjünk. Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan fogyasztói csoportok, amelyek nem tudnak a jogaikkal élni, ők a kiszolgáltatott fogyasztók, például a gyermekek, de más kategóriákat is említhetnénk. Ők nem tudnak felelősséget vállalni a saját döntéseik után, ezért őket mindenképpen segítenünk kell. A gyermekekről már nagyon sokat beszéltünk, beszéltünk arról, hogy a reklámok milyen hatással lehetnek a gyermekekre. Itt vannak most az új lehetőségek a Lisszaboni szerződés értelmében, így most nekünk több illetékességünk van, sőt, nekünk kell támogatnunk a gyermekek jogait. A gyermekek, ne feledjük el, a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportba tartoznak, ők ugyanis folyamatosan kiszolgáltatottnak számítanak, és folyamatosan kivannak téve a különböző reklámoknak. Azt is el kell érnünk, hogy a másik oldal, a vállalkozói oldal is részt vegyen a fogyasztók jogainak védelmében, illetve a fogyasztói csoportoknál a gyermekek jogait védő civil szervezetekkel fel kellene vennünk a kapcsolatot, mert ők tudják igazán, hogy kik a kiszolgáltatottak, és hogy hogyan tudnánk rajtuk hatékonyabban segíteni. Nagyon örülök annak, hogy ez a téma napirendre került, örülök, hogy dolgozunk ezen, és természetesen még egyszer hangsúlyozom, hogy minden fogyasztót védenünk kell. Maga a definíció a kiszolgáltatott fogyasztó tekintetében elég trükkös kérdés, nagyon nehéz ezt definiálni, de szerintem az a fontos, hogy minden fogyasztót védjünk, de különösen a kiszolgáltatottakat. Köszönöm szépen. Kére más szót, úgy látom nem. Tambon asszony kívánne szólni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, nagyon nagy örömmel megteszem röviden a bizottság részéről. Mi is üdvözöljük ezt a kezdeményezést, úgy gondoljuk, legjobb időben jött, lehetséges lesz a ö, jelentést felhasználni saját munkánkban, amikor a ö, politikai stratégiát ö, készítjük. El kell mondjam, hogy Irigoyen Pérez asszony prezentációja, véleménye nagyon közel áll a miénkhez. Nehéz feladat foglalkozni a kiszolgáltatott fogyasztókkal. Azt hiszem az a megközelítés. Amikor van egy elefánt, meg kell enni, akkor darabokra kell vágni előtte azt hiszem, hogy külön kell szemlélni minden jogszabályt, hiszen a helyzet, amelyel foglalkozik a szabályozás szintén figyelembe vendő, amikor azt nézzük, hogy a potenciálisan kiszolgáltatott fogyasztók helyzete hogyan alakul. Úgy gondolom, nagyon fontos, ezt a következő lépést megtenni a szabályozásban európai szinten. Eddig foglalko- azzal foglalkoztunk, hogy találjuk meg a megfelelő szintet, ahol egyet tudunk érteni abban, hogy mi legyen a, milyen szintű védelem legyen a fogyasztóknak a különböző tagállamokban. Most egy nagyon nehéz témáról beszélünk, európai szinten. Fontos, hogy ezt megtegyük, mert eddig E, az általános szerződésekben ez, ezek a fogalmak léteztek, és valamilyen nemzeti szintű védelem e, létezik, hogy mi méltányos, mi nem méltányos a szerződésben. De foglalkoztunk ezzel, és megoldás is találtunk arra, hogy mi a nem méltányos, nem tisztességes eljárás. Ezt most ö, szabályba át kell ültetni. A jövőben azokat nem lehet ö, megoldani. Ö, egyes kérdéseket valóban nem lehet. Ö, hogyha a távkereskedelmet, az elektronikus kereskedelmet akarjuk a növekedés érdekében fejleszteni, akkor ezekre Megoldást kell találni. A kiszolgáltatottság létezik, fontos fogalom számunkra, foglalkozunk kell a következő politikai stratégiával. A határon átnyúló dimenzión azonban nagyon nehézé teszi a kezelését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megerősítette elkötelezettségét és hozzájárulását a munkához. A kollégáknak bejelenteném, hogy ö, van egy javaslat ö, ö, Tomom asszonyt kérem, hogy közben kapcsolja ki a mikrofonját. Nos, van egy javaslatunk a bizottság részéről, hogy legyen egy közös, nyilvános meghallgatás a fogyasztói agendáról. Február 9-én valószínűleg. Itt a koordinátorok kell ebben egyetértsenek, de minden esetre bevonjuk azokat, akik eddig is részt vettek a munkában. Irigoyen Perez asszony kívánja e összefoglalni, illetve válaszolni, mielőtt a tervezetet véglegesíteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az összes árnyék tevőnek a hozzájárulását. Szeretnék valamit árnyalni ebben a jelentésben, nem próbálom végtekinteni a fogyasztók, a kiszolgáltatott fogyasztó fogalmát. Én a kiszolgáltatottsági helyzetről beszélek. Ez dinamikus és nem statikus. Lehetetlen kiszámítani előre a jövőbeni kiszolgáltatottsági helyzetet. Egyetértek azzal, amit mondtak az árnyék jelentéstevők, nem szeretnék kiszolgáltatott fogyasztókról, hanem kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókról szeretnék beszélni. Tehát meg kell különböztetni a statikus és dinamikus megközelítést. Javítani kell az információt és a képzést képzést. A fogyasztói szervezetek jobban részt kell vegyenek ö, abban, hogy információt adjanak át a fogyasztóknak, főleg bizonyos fogyasztási területeken, ahol kevésbé jól ismerik a helyzetet. Továbbra is folytatjuk magunk közt a vitát, és biztosan sikerül jó jelentést elérni. Elnök, köszönöm szépen. Várjuk az első tervezetet és a további vitát karácsony után. Most pedig átlépünk a második véleményre, a TRAN szakbizottságnak újból. Parvanova asszonyt üdvözlöm előadóként a légi járműveken utazók számára megállapított jogok működése és alkalmazása Fontos kérdés ez a fogyasztóknak. Örülök, hogy van lehetőség részt venni a vitában. Örömmel adom meg a szót. Kevés az árnyék jelentést, de hát mások hozzászólhatnak. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. új kereskedelmi megfontolások új közlekedési módokhoz vezettek. E, Ennek következtében a légi közlekedés egyre inkább a fogyasztói piac része. Itt is szükséges védeni a fogyasztók jogait a légiutasok jogairól szóló 261 per 2004 EK és 100, eh, 1107 per 2006 EK rendelet jelentős javulást hozott. Ennek ellenére az összes nehézséget nem sikerült lefedni, ezért szükséges a 261 és 1107-es rendeletek felülvizsgálata nincsen, megfelelő globális átfogó keret, amely a légiutasoknak a jogait védeni. Újdonság eh, is jelent meg jelenik meg rendszeresen a légi közlekedésben, és ez is nehezíti, hogy a légi járműveken utazók megértsék helyzeteiket és jogaikat. Természetesen a légi társaság maguk állapíthatják meg áraikat, de a check-in illetve podgyász díjak nehezítik a légutasok számára helyzetük világos átlátását. Konzisztencia szükséges azok számára, akik csomag keretében veszik meg az utazást. a jelenlegi szabályok értelmében nincsen harmonizáció, szükséges a helyzeten változtatni a bizottság működjék együtt a tagállamokban, abban, hogy megfelelően koordinálja a légi járműveken utazókra vonatkozó szabályokat. A csökkent mobilitású utazókkal kapcsolatban pedig értelmezni kell a 1107 per 2006-os rendelet egyes rendelkezéseit. Voltak olyan esetek, amikor megtagadták azt, hogy kísérővel utazzanak a légitársaságok, illetve anélkül felszállást nem biztosítottak nekik, hozzáférést nem biztosítottak nekik. tisztességtelen tételek és cikkek is szerepelnek a szerződésekben, hogyha a csökkent mobilitású utasok szemével nézzük. Végezetül szeretnék emlékeztetni, hogy módosításokat december 7-én 12-ig lehet beadni, és január 9-én lesz az Imkóban a szavazás. Elnök, köszönöm szépen. Mint ahogy mondta, rövid idő állt rendelkezésre, de az árnyék jelentések remélem megteszik a magukét. Tun asszony az egyetlen, illetve Salvini úr. Tun asszony, kérem, mondja el véleményét. Köszönöm szépen! Ez az egyik legégetőbb téma, főleg az év ama hónapjában, amikor az emberek a legtöbbet, legtöbbet utaznak. Azt hiszem az a fő probléma az utasok számára, hogy semmit sem tudnak. Van egy csodálatos irányelv, amire nagyon büszkék vagyunk. Emlékszem, mekkora siker volt, amikor megszavazták az irányelvet. De nagyon gyakran az a benyomásom, hogy nem hajtják végre. Nem is tudják az emberek, hogy ez létezik. Ebben az irányelvben az egyik lényeg az, hogy a az utasok kapjanak tájékoztatást jogaikról. Néha egyes reptereken látjuk is ezt a fajta kiírást, de hiába, de gyakran nincs ott, legfeljebb akkor lehet megkapni, hogyha valaki kéri. Elképzelhető, hogy kérjük a bizottságtól, hogy konzultációt szervezzen, hogy az emberek hogyan profitálnak, mennyire profitálnak ebből az irányából. Úgy gondolják el, hogy van-e változás, javult-e a helyzet jogaikat tekintve, mióta létezik az irányelv. Tehát egyrészt sokkal több információ kellene, ezt szeretném aláhúzni a magam véleményében. A második dolog, ami nagyon-nagyon hiányzik a repülőterekem, nincsen pontos meghatározás annak, mit jelent az, hogy kísérő, ki a kísérője a mozgássérültnek, mi a túlsúlyos utas. Nem pontosak a meghatározások. A hozzáférés a segítséghez sem világos. Kinek van szüksége segítségre? Néha könnyű megkapni, néha nagyon bonyolult. Reptérfüggő Sok probléma van, amiről szeretnék beszélni, talán nem eh, nagyon hosszasan. Sok olyan aspektus van, amely jelen van a reptéren, de az irányában nem jelenik meg például. A repülőterek lassan átalakulnak bevásárló központa. Nincsen definíció arról, hogy amikor az ember bevásárol reptérem, mennyit vihet magával a fedélzetre. Gyakran vannak olyan esetek, hogy az emberek bevásároltak, és csak egy csomagot vihetnek fel, nem tudnak felszállni a bevásárolt áruval. Másrészt, az ember nem kap világos információt arról az utas, mert az eladó se tudja, hogy mely reptéren kobozhatják el esetleg az üveget. Megvásárolja az utas, lepecsételik, és a következő reptéren elkobozhatják. És ez nagyon sokba kerül. Hát, hogyha az ember a repülőtéren veszi meg az ajándékokat, nincs megfelelő információ a reptereken. Nem figyelmeztetik az utasokat a felmerülő problémákra az esetleges felmerülő problémákra. Azt hiszem, az alternatív jogvita megoldás is itt rendelkezésre áll. sok problémával találkozunk, mert felmerül az utas és a repülőtér vagy a légitársaság között. Nos, ez csak a kezdete volt. Köszönöm szépen. Well, thank you for... Köszönöm szépen, hogy ilyen új dimenziót adott a jelentésnek. Hát várom a módosítóit a, a nagy mennyiségű vásárlással kapcsolatban. Nyilván van egy ilyen probléma, hogy az ember nem, bírja, nem bír, tud mindent fölvinni a gépre, amit megvet. De nyilván nagyon sok fogyasztóvédelmi kapcsolat illetve dimenzió létezik. Irigoyen Perez asszony azt hiszem, hogy a szocialisták nevében ön fog hozzászólni, és Rúra asszonyt is üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Párvanova asszonynak megköszönöm ezt a kiváló munkát és a nagyon jó bevezetőt. Egyetértek az általános gondolatokkal, de hadd mondjam el a következőt. Az igaz, hogy a légiközlekedési piac változási rendkívül gyorsan következnek be, és így módon megelőzik a, a jogalkotást. A jogalkodás nem tud lépést tartani ezekkel. Vagy volt ugye a vulkán hamufelhő problémája is, és ez tényleg azt meg követeli meg, hogy kicsit gyorsabban cselekedjünk. A légiközlekedési piac igyekezete arra irányul, hogy az utasoknak minél kevesebb jogot és minél nagyobb jogbizonytalanságot adjon. Megemlítette, hogy különös figyelmet kell fordítanunk a kiszolgáltatott fogyasztókra, különösen közöttük is a mozgáskorlátozott, illetve fogyatékossággal élő fogyasztókra. Másodszorban úgy kell átnéznünk ezt a rendelkezést, hogy a fogyasztói jogok megerősödjenek és ne gyengüljenek. Harmadsorban a már meglévő normák érvényesítésére kell koncentrálnunk, különösen a késés vagy a járatok törlésével kapcsolatos visszatérítések és jogorvoslattal kapcsolatban a fogyasztók védelmének megerősítését, tehát szorgalmaznunk kell, meg kell erősítenünk a kompenzációs csatornákat. Most egyelőre nem mondok többet, nagyon várom az együttműködést. Rúralt asszony szeretne hozzászólni? Nem. Akkor ki van még? Dion úr, Salvini asszony esetleg? Nem? Akkor Dian úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. De schaduwrapporteurs ook hebben aan u meegegeven. asszony, nem tudom, ö, ugyanaz a szövegünk, de minden esetre nagyon szívesen hozzájárulok, hozzájárulok a jelentéstevő munkájához. Nagyon sok probléma fölmerült az elmúlt másfél évben a hamufelhővel kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy milyen jogbizonytalanság lépett fel a fogyasztói jogok körében, különösen a repülők, járatok törlése miatt. Hollandiában például nem volt lehetséges önkéntes eljárást folytatni. Az volt a gond, hogy nagyon sok ember panaszt tett, úgy tűnik, hogy van felleviteli lehetőség, meg lehet keresni a bíróságot, és be lehet adni panaszt légitársaság ellen. Úgy tűnik azonban a légitársaságok úgy veszik, hogy a jelenlegi ö, szerződéses jog túl sok, ö, túl messzi megy. A légitársaságot illet minden kockázat. Vannak azonban olyan ígyszerűtlen esetek, ö, amikor szintén a légitársaságokat terheli a fizetés kötelezettsége. Azt hiszem, hogy erre a problémára jobban oda kellene figyelni. Egyes légitársaságok esetében ö, vannak ö, olyan rendelkezések, hogy két helyet kell foglaljon az obéz, a túlsúlyos személy. Ez a fogyasztói szervezetek körében megrökönyödést keltett. Ez olyan, mint más szabályok vonatkoznának az obéz személyekre, mint például a fogyatékkal élőkre. Maradhatnak a jelenlegi szabályok, csak világosabbak lehet, és nem szabad, hogy a túlsúlyt kétszer is sújtsák, és ezzel két helyet. Azzal, hogy két helyet kell megvásárolni, két jegyet. Tudom, hogy ez vélemény. Ennek ellenére javaslatot fogok tenni, hogy pontosítsam az álláspontomat. Egyenlő bánásmódot kell biztosítani az Európai Unióban. Különben komoly problémákba ütközünk, amikor a légitársak megpróbálják a szabályokat alkalmazni. Van még sok teendőnk. Well, I... Jó, azt hiszem, hogy az én frakcióm nevében eh, én is szeretnék néhány általános megjegyzéssel hozzájárulni. Először is nagyon fontos aláhúzni eh, az új fogyasztóvédelmi eh, irányelv rendelkezéseit, ahogy Par- asszony is megelem, megemlítette, meg kell erősítenünk a rendelkezéseket, és a vég, végleges jelentésben alá kell húznunk itt a légiutasok jogaival és különösen a, a járatok lefoglalásával kapcsolatban vannak nagyon fontos tennivalóink. Nagyon fontos ennek a nyilvánossá tétele. Nagyon fontos, hogy a, hogy a repülőtereken meglegyen az elérhető információ, ezek a kis füzetek, stb. Úgy tűnik, hogy nincsen megfelelő következetesség ebben a szempontból, és ez nagyon fontos, hogy kollégáink belefoglalják a jelentésbe. Díaz Palido, aki a MOVE, elnézést, Díaz Palido asszony, aki a MOVE főigazgatóságtól képviseli a bizottságot, szeretne hozzászólni ezen a ponton. Good morning. Jó reggelt kívánok! Először is szeretném a szakbizottságnak megköszönni azt az időt, amelyet arra fordított, hogy a légiutasok jogaival foglalkozó nyilatkozatunkkal foglalkozott. A tájékoztatás kérdése volt az egyik aláhúzott probléma, a bizottság is tudja ezt. 2009-ben volt egy euróbarométeres vizsgálat, és ennek egyik következtetése pontosan az volt, hogy a légiutasok jogaival kapcsolatban a polgárok nem rendelkeznek megfelelő tájékoztatással. Ezért egy információs kampányt indítottunk, amelyet a, meg is említettek, hogy a repülőtereken lát, láttak. Minden ö, szolgáltatás igyekszik azon, hogy a légiutasok jogaival kapcsolatos információkat minél jobban elterjesszük. Elter, információs napokat is rendeztünk a tavalyi év folyamán, és ezeket az intézkedéseket 2012-ben is meg fogjuk ismételni. Tehát igazuk van, és a bizottság is tisztában van azzal, hogy az információ szolgáltatás nem működik megfelelően. Ezeket meg fogjuk próbálni javítani. Minden említett véleményt és kérdést megjegyeztünk, és legnagyobb részükkel egyet is értünk. Esetleg majd a vélemény végleges szövegét fogjuk figyelembe venni a munkánkhoz, de egyelőre azt tudom mondani, hogy a bizottság, a szakbizottság véleményének gyakorlatilag teljes egészével egyet ért. Elnök, köszönöm szépen, Koric, azt úrnak is átadom a szót. Csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne. Tegnap Meyer úr, ezt el kell mondanom, mert Tunasszony arról beszélt, hogy bevásárló központokká váltak a repülőterek. Szóval arról volt szó tegnap, hogy vannak olyan fapados légitársaságok, ahol külön kell fizetni a csomagszállításért, 20, akár 50 eurót is kell bőröndönként fizetni. Ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztók ezzel kapcsolatban is kapjanak információt, hogy mindezt hogy számolják ki. Ezt is bele kell foglalnunk a jelentésbe. Tehát az, hogy a vám mentes árukon megspórolt dolgokat valahol itt fizetjük vissza a légitársaságoknak. Elnök, köszönöm szépen az információt. Párvánova asszony szeretné összefoglalni ezt a nagyon érdekes vitát? és azt is kérem, hogy a menetrendet még egyszer ismételjem meg, hogy mindenki hallja. Köszönöm szépen. Először is minden árnyékjelentéstevőnek köszönöm a hozzászólását. Azt hiszem, hogy mindannyian nagyon nagy örömmel várjuk, hogy hozzájárulhassunk a jelentéshez, hiszen legtöbbünk áldozatává vált nem is egyszer e, ezeknek a problémáknak az igen gyakori utazás miatt. Amikor a jelentést elkezdtem e, írni, az irodámban hatalmas e, stócokban álltak a dokumentumok és a különböző információs anyagok, a különböző szervezetektől és a különböző légitársaságoktól is. Nagyon nehéz volt mindent összefoglalni, és egy, egy ilyen kis nyúlfatnyi jelentésben ö, ö, megírni. Ezért úgy gondolom, hogy a jövőre nézve elmondhatjuk, hogy erről, jelentés, er, erről a területről érdemes lenne egy teljes jelentést készíteni, talán az 51-es cikk értelmében az ITRÉ-vel való együttműködésben. Most ugye korlátokat, korlátok közé kellett szorítani a szöveget, ezért azt tudnám javasolni, hogy nyújtsunk be módosító indítványokat, amelyeket együttesen alá kell majd írni, hiszen annyi sok terület van, amelyet, amelyet meg kellene közel, közelíteni, hogy azt javaslom, hogy az ITRE-vel együttműködésben nyújtsuk be a módosító indítványokat. Elnök, azt hiszem talán nem az ITRE-re, ITRE-re gondolt, hanem a közlekedési szakbizottságra, nem? Jaj, de igen. Igen, mondja az elnök, a közlekedési szakbizottsága mindig is nagyon kiváló együttműködésünk volt, és meg, fogok, meg fogom beszélni a szakbizottság elnökével, hogy esetleg nyújthatnánk ebbe közösen a módosító indítványt, illetve hogy a jövőben készítsünk-e majd egy közös jelentést ebben a témából. Tudja-e, hogy a szavazás a közlekedési bizottságban a végleges jelentésről mikor lesz? Január 9-én. ugyanazon a napon, ahol nálunk elnök. A, igen, tehát a közlekedési szakbizottság tagjaival együttműködésben is tudunk módosítókat benyújtani, hogyha ön ezt támogatja. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság közleműködését is. Öm, 10 óra elmúlt, összegyűlünk szépen lassan a szavazáshoz. Nem biztos, hogy mindenki itt van már, de minden esetre 10 órát határoztuk meg a szavazás kezdetének, úgyhogy lépjünk is tovább ehhez. Elég sok szavaznivalónk van. Először Salvini úr jelentéséről fogunk szavazni, amely a vámrendszer korszerűsítéséről szól, egy saját kezdeményezésű jelentés, 110 módosító indítvány érkezett hozzá nem volt ö, hosszas vita a módosítókról, úgyhogy lehet, hogy most egy kis időt erre kellene fordítani, ezért most először Szálvini úrnak adnám át, mint jelentéstevőnek a szót. Megkérem a többi tagot, hogy kicsit legyen csöndben hogy Szálvini úr szóhoz juthasson. Akkor megkérném Szálvini úrat, hogy vezesse be a jelentést, és aztán esetleg még több más hozzászólásnak is helyt adok. Salvini úr, önnél a szó. Negli uffici e tutti i relatori ombra per il prezioso contributo. Abbiamo raggiunto un... Köszönöm szépen, köszönöm szépen az árnyék jelentőstevőknek is a hozzájárulást. 11 kompromisszumos módosító indítvány született, ebből és elmondanám, hogy az időkeret hogy néz ki. A korszerűsített vámrendszer megvalósításával kapcsolatban minden, minden úgy megy, ahogy kell. Természetesen vannak véleménykülönbségek, néhány dologgal kapcsolatban, az ellenőrzés gyakoriságával például. Van egy-két kérdés, amelyet a többi szakbizottság másképpen lát, de azt hiszem, hogy nagyon jó hozzájárulásokat láttunk a bizottság eredeti javaslatához képest. Az elmúlt hetekben tartott találkozókon azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésekről meg tudtunk egyezni, tehát, mint mondtam, két kompromisszumos, 11 kompromisszumos módosítóindítvány indítvány van, ezek közül kettőről kértünk külön szavazást, egyébként pedig minden rendben lesz. Elnök, köszönöm szépen, hogy vezette ezt a folyamatot. Nagyon fontos jelentésről van szó. Repti asszony a szocialisták nevében az árnyék jelentéstevő, most neki adom át a szót. Nagyon röviden hadd mondjam el, először is köszönöm Szávini úr munkáját ezen a jelentésen, és szeretném az árnyék jelentéstevők munkáját is megköszönni. Nagyon jó együttműködést tanúsítottak. Szálvini úr nagyon jó szöveget készített, és kötelességemnek tartom, hogy ezt aláhúzzam, hiszen az Európai Parlament munkája feladata, az, hogy a leg, lehető legjobb kompromisszumokat érjen el az Európai Unió számára ilyen nehéz időkben, mégpedig olyanokat, amelyek az európai polgárok érdekét szolgálják. Az együttműködés nagyon-nagyon jó és gazdagító élmény volt számám, számomra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy Szálvini úrnak is jól esik ez a vélemény, hiszen ez az első munkája a szakbizottságon belül. Ha másnak nincsen hozzászólni valója, akkor kezdjük is el a szavazást. Elektronikus szavazást fogunk használni, majd ha szükséges, remélem, hogy mindenkinek megvan a kártyája. Hogyha ellenőrizni kell valamit, akkor elektronikusan fogjuk majd szavazni. Tehát 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk világosan, akkor tovább lépünk a 15-hez, mellette, ellene, tart, ezt is elfogadtuk, kettes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor tovább a 21-eshez, mellette, ellene elfogadtuk. 22-es jelentéstevői mellette ellene elfogadtuk. 23-as kiesik, akkor 24-es a következő mellette ellene elfogadtuk. 25-ös szintén kiesik, 26-os mellette ellene ezt is elfogadtuk. Akkor az INTA egyeshez megyünk tovább, akkor egyben, ahogy látják a szavazólistán, INTA egyes egy mellette, ellene, ezt is elfogadtuk, akkor INTA hármas a következő, és itt is látjuk a részeket mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 27-es Rüle asszonyé, mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 28 korhola, mellette, ellene, elfogadtuk. Harmadik módosító, kompromisszumos mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor tovább lépünk a 36-oshoz. Rüle asszonyé mellette. Ellene. Elfogadtuk. Inta 5-ös mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. 35. Schmidt és a többiek mellette ezt azt hiszem, hogy elektronikusan le kell ellenőrizzük. 35. módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ha 16-an mellette, 16-an ellene, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. 37-es Dion mellette, ellene, elutasítottuk. 38 de Jong mellette, ezt is szeretném elektronikusan leellenőrizni. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk 16 mellette, 16 ellene. Akkor 39 korhola mellette, ellene. Elfogadtuk. 40-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 41-es mivel hogy a 40-est elfogadtuk, ezért a szavazó lista, eh, lista értelmében vannak hozzáadó szavak mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 42-es de Jong mellette, ellene. Elutasítottuk. 43-as mellette, ellene. Elfogadtuk. Akkor az ötös kompromisszumos mellette, ellene. Elfogadtuk. Akkor következő az INTA 6-os, ha jól látom, jól mondom? Igen, INTA 6-os. És megfelelő részek mellette, ellene, elfogadtuk. 52 Rápti asszonyé. Ezt megnyitom elektronikusan az 52-esről van tehát szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 mellette, 11 ellene szavazott. Hatos kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk. Akkor tovább lépünk az INTA 5-öshöz, és a megfelelő részekhez mellette, ellene elfogadtuk. 57-es mellette, ellene elfogadtuk. 58 mellette, ellene elfogadtuk. Hetes kompromisszumos módosító indítvány, ez részenkénti szavazás, két frakció kérelme értelmében, úgyhogy az első és a harmadik résszel kapcsolatban szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk. És aztán a második részről, második részről elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 18 szavaztak mellette, 15-en ellene. Következő, 62-es, ha jól mondom, igen. Tehát egy pár lapot lapoznunk kell, 64-es, 4-es mellette, ellene, elfogadtuk. Inta 7-es, mellette, ellene, elfogadtuk. Inta 8-as, mellette, ellene, elfogadtuk. mint a kilences, és a megfelelő részek, ezt is elfogadtuk. És Korhola asszony 65-öse mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 66-ost visszavonták, 67-es mellette, ellene, elfogadtuk, 68 mellette, ellene elfogadtuk, 69 mellette ellene elfogadtuk, 8-as kompromisszumos mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor 73-as a következő. 73-as Salvini úré mellette, ellene elfogadtuk. 74-es Megnyitom az elektronikus szavazást a 74-essel kapcsolatban. Uh-huh. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-13 arányban. Következő 78-as. Schmidt és társai. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. 16-os cikk. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 13-an ellene szavaztak, elfogadtuk. Akkor az INTA 2 ez kiesik, ugye? Igen. Akkor a 75-ös az is kiesik. Tehát csak a 75-ös második részéről kell szavaznunk. 75-ös második részes Schwab modosítója módosítója, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 75-ös kettes rész, második rész. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 12-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 78-as második rész mellette. Ezt elektronikusan leellenőrizzük, hogy könnyebb lesz, tehát 78-as módosító indítvány, 16-os cikkel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. 20-13 arányban elfogadtó. Akkor most me- hova is megyünk? Meg a következő? Az Inta 2 kiesik akkor, ha jól tudom. Nem, az Inta 2 második részéről szavaznunk kell. Inta 2 második rész. Hmm. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 szavaztak mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 76. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es. Elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Határozottan. Következő a 9-es kompromisszumos ö, mellette. Ellene elfogadtuk. Ö, a kont 1-es mellette, ellene elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk. kont 3-as mellette, ellene elfogadtó, kont 4-es mellette, ellene elfogadtó, inta 4-es mellette, ellene elfogadtuk, kont 5-ös mellette, ellene elfogadtuk. Inta 4-es, megfelelő részek mellette, ellene elfogadtuk, kont 6-os mellette ellene elfogadtuk, kont 8-as mellette ellene elfogadtuk, kont 9 mellette ezt is elfogadtuk. 86-os Svábúré, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, tehát a 86-os módosítóindítvány. indítvány. Lezárom a szavazást kicsit lassan ment, 18-an mellette 12-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 22-es paragrafus 87-88-as, ezek megegyeznek mellette, ellene, elfog, el, elutasítottuk, 89 mellette, ellene, elfogadtuk. 90 hozzáadott módosítóindítvány mellette, ellene, elfogadtuk. 91 Engström mellette ellene elutasítottuk. 92 mellette ellene elfogadtuk. 93 mellette ellene elfogadtuk. 94 mellette ellene elfogadtuk. 95 elektronikusan szavazunk. 95-ös megnyitom a szavazást. 21-12 arányban elfogadtuk, akkor 96-os a következő, mellette, ellene, elfogadtuk. 97-es akkor kiesik. 98-as, Rápti asszonyé mellette, ellene, elfogadtuk. 99-es kiesik, 100-as is kiesik, ugye? 101-es mellette, ellene elfogadtuk. Inta hatos mellette ellene elfogadtuk. 102 mellette ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Akkor a következő a 109-es mellette ellene elfogadtuk. 110 mellette ellene, elfogadtuk. Inta 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. Inta 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. Inta 11 mellette, ellene, elfogadtuk. Inta 12 mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a preambulum bekezdésekhez 4-es mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kiesik. Nem, a hármas nem esik ki. Hármas mellett, ellene, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes, ellene, elfogadtuk. Nyolc, ellene, elfogadtuk. Kilenc, mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. Ellene van? Jó. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes módosító, ellene, elfogadtuk. Akkor ez a módosítókkal végeztünk. Végszavazást elektronikusan fogjuk megejteni, megnyitom a szavazást tehát a végleges jelentésről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, méghozzá 33-an szavaztak mellette, ellene senki nem szavazott, és tartózkodás sem volt. szalvini úr, köszönjük szépen a munkáját, és gratulálunk. And, um, I think, um, I think it's noteworthy that... Köszönöm szépen. Nagyon sok módosítót elfogadtunk, mind az ITRÉ-től, mind a Kokobútól, ami azt hiszem, hogy valóban nagyon hasznos és segíti a munkánkat. Nagyon sokat vitázunk arról, hogy egyéb szakbizottságokkal milyen a kapcsolatunk. Úgy vélem, Szávini úr, hogy talán mindkét érintett szakbizottság elnökének kellene írnunk, hogy köszönjük a módosítókat, sokat elfogadtunk. Nem szokták ezt megtenni sokan itt a parlamentben, de szerintem ez fontos lenne, és ez külön értéket adna a jelenleg megszavazott szövegnek így talán azt is elérhetnénk, hogy a vélemények elkészítői megfelelő és méltányos hozzászólási időt kapjanak a plenárison, általában egy percet kapnak, ez nem hiszem, hogy tükrözni azt a fontos munkát, amit a vélemények kidolgozói elvégeznek. De hogyha a kollégák egyetértenek, akkor írok levelet majd ezeknek a szakbizottságoknak. Köszönöm szépen, lezártuk ezt a napirendi pontot. Bélen úr jelentése következik. Itt megint egy véleményről van szó. A jogi szakbizottságnak készítjük ezt. A belső piac harmonizációs hivatalról szól, és Bilán úré a szó. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden árnyékjelentéstevőnek, a titkárságnak, Julia Farnájtnak különösképpen, akik nagyon sokat segítettek nekem. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy ezt a véleményt most a lengyel elnökség alatt el tudtuk készíteni. Nagyon örülök ennek, és még egyszer köszönöm minden kollégámnak a munkát, tartozanak bármelyik frakcióhoz is. Négy kompromisszumos módosítót tudtunk kidolgozni, és mielőtt még megkezdenénk a szavazást, szeretném elmondani, hogy egy szóbeli módosítót is elkészítettem az egyik módosítomhoz, mert több árnyékjelentéstevő is ezt kérte. A négyes cikkről van szó, a tízes módosítóról, ezt kiegészítettük. Respecting confidentiality, a bizalmasság figyelembevétele, szerintem ez nagyon fontos, és az átláthatóságot is jobban fogja majd szolgálni. Ez lenne tehát a szóbeli módosítom a confidentiality rész. Köszönöm szépen, mondja az elnök, feljegyeztük ezt, és természetesen erről is szavazni fogunk. Akkor most kezdjük meg a szavazást. Hármas módosító mellette. Ellene elfogadtuk. 27-es Bastos mellette. Ellene elfogadtuk. 28 itt részenkénti szavazás van, ezt a néppárt kérte. Megnyitom a vitát. 28-1. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 18-14 arányban. A második részről most szavazunk mellette, ellene. Ezt egyetemen elutasítottuk. Négyes módosító a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 22-10 arányban. És mivel, hogy ezt elfogadtuk, ezért a 29-esről is szavazunk, mint kiegészítés. 29-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 30, amit, hogyha elfogadtunk, akkor ez preambulum lesz mellette, ellene elfogadtuk. 31 mellette, ellene elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene elfogadtuk. 6 mellette, ellene elfogadtuk. 7 mellette, ellene elfogadtuk. 32, ez kiegészítés mellette, ellene elfogadtuk. 8-as mellette ellene elfogadtuk. 33-as, 34-esről kell szavaznunk, a szavazást megnyitom, a 33-ast ugyanis visszavonták, 34, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk egy szavazattal, 16-17 arányban. 35, Vernyó, mellette, ellene, elfogadtuk. 36, 36, mellette, ellene, ez nem volt annyira sikeres, Mayer úr, 37-38 visszavonták, úgyhogy a 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, itt részenkénti szavazásról van szó, ezt a néppárt kérte, Úgyhogy az első rész következik mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást, elektronikusan fogunk szavazni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 15-17 arányban. A tízes következik. Itt van egy Szóbeli módosító, amit elmondott Bielán úr, tízes mellette, ellene, ezt egyértelműen elfogadtuk. 11 mellette, ellene, elfogadtuk. 44 kiesik, 12 mellette, ellene, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, elfogadtuk. 45 és 46, ezek azonosak mellette, ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene ezt is elfogadtuk. 18 bastos, egy szóbeli kiegészítéssel, ez itt látható mellette, ellene elfogadtuk. 19 Bastos szóbelivel kiegészítve. A szavazást megnyitom, elektronikus szavazás lesz. 19-esről szavazunk. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Akkor a 19-esről szavazunk a szóbeli nélkül. A titkárság bólogat 19-es a szóbeli nélkül. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elutasítottuk. Kettes, Bílán mellette, ellene elfogadtuk. A 20-asnál a kiegészítő szavak mellette, ellene elfogadtuk. 21-es, Bastos, és itt részenkénti szavazás lesz a szocialisták kérték ezt, úgyhogy nézzük az első részt mellette, ellene, elut, elfogadtuk. Második rész. Elektronikusan szavazunk a második részről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 22-es mellette, 22 ellenőrizzük ezt, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítottuk. Négyes kompromisszum, részenkénti szavazás lesz. Első rész, mellette, ellene, Elfogadtuk második rész. Itt elektronikusan fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal 17-16 arányban. Akkor a végszavazás következik, így van? Igen, a titkárság bólogat. Akkor most a végszavazás következik. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Valaki még szavaz, úgy látom. Rendben van, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 32 támogató szavazattal, ellenszavazat nincs, egy tartózkodás van. Bélán úrnak köszönjük szépen a munkát. így reméljük, hogy a jogi szakbizottsággal szemben akkor meg tudjuk majd védeni a módosítóinkat. Köszönöm szépen. Nézzük a következő szavazást. Egy újabb véleményről van szó. Ezt az INTA részére készítjük el. Az EU és Kína kiegyensúlyozatlan kereskedelem, illetve hát itt uh, ugye kérdőjel van, tehát kiegyensúlyozatlan kereskedelem. Sajnos nincsen itt a, a vélemény előadója, Lökkegárd úr, talán Krajcman kolléga hozzászól? Igen, köszönöm szépen. A vélemény előadója nevében azt szeretném elmondani, hogy az ötös kompromisszumnál szeretné elutasítani azt, hogy a viszonosság kontraproduktív, úgyhogy ezt a szóbeli módosítót elutasítja. Lokkegárd úr, ezt szeretném tolmácsolni. Rendben van, mondja az elnök, ezt feljegyeztük. Természetesen, hogyha ő ezt ellenzi, illetve akár milyen szóbeli módosított ellen ez, akkor ezt ugye nem vihetik keresztül. Jó, akkor kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Így van ez a kettes kompromisszumnál? Elnézést, átugrottam valamit. McClarkin 8-asa kimaradt. 8-as. A 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt egyértelműen elutasítottuk. Akkor most a kettes kompromisszum mellette. Ellene. Ezt egyértelműen elfogadtuk. 17-es McClarkin mellette, ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 24 mellette, ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene ezt elfogadtuk. Itt volt az ellenvetés a szóbelivel kapcsolatban, ezt egy frakció ellenezte, úgyhogy ezt nem vehetjük figyelembe. Hatos kompromisszum mellette, ellene, ezt elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, ezt elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Ötös módosító mellette az ötösnél inkább elektronikusan fogjuk elvégezni a szavazást, az ötös módosítóval kapcsolatban elektronikus szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítottuk 15-16 arányban. Ketten nem szavaztak, eléggé lassan nyomogatják itt a kollégák a gombokat. 43 a szavazást megnyitom. Harminc nak kellene összesen lenni az eredménynek, ezt elutasítottuk 16-17. 44-es McClarkin, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt elfogadtuk 21-12 arányban. Akkor most a véleménytervezetről szavazunk méghozzá elektronikus módon. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 28 támogató szavazat, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás. Köszönjük szépen Lokkegárt úrnak, Kreutzmann úr majd elmondja ezt. Lokegárd úrnak, és akkor megy tovább a szöveg az intához. A bolonyai folyamat megszilárdításához és előre lépéséhez való hozzájárulás, ez a kulturális szakbizottsághoz tartozik, és itt is a McClarkin asszony a vélemény előadója. Szeretne esetleg néhány dolgot elmondani, mielőtt megkezdjük a szavazást. Igen, köszönöm szépen. Nagyon jól illeszkedik ez a szöveg a szakmai képesítések elfogadásáról szóló vitához, így a bolonyai folyamat megszilárdítása ebben a tekintetben is nagyon fontos, valamint az oktatási intézmények közötti együttműködést is erősíteni kívánjuk. Remélem, hogy a kulturális szakbizottság figyelembe veszi majd ezt a saját kezdeményezésű véleményt. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Négyes. Greg mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kilenc mellette ellene elfogadtuk, 10 mellette ellene. Ezt elektronikus módon ellenőriznünk kell, a tízest ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk, 11 mellette, ellene, elfogadtuk, 12 mellette, Elektronikusan fogunk szavazni, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, itt részenként is szavazást kértek a zöldek, úgyhogy itt két részben fogunk szavazni. Az első rész mellette, ellene, egyértelműen elfogadtuk. Második rész mellette ellene ezt is elfogadtuk. Akkor már következhet is a végszavazás, ez így van? Így van. Akkor most az egész véleményről szavazunk, méghozzá elektronikus módon. Valaki nem szavaz? Azt hiszem, hogy megvan mindenki elfogadtuk, 32 támogató és 2 ellenszavazattal tartózkodás nem volt. McClarkin asszonynak még egyszer köszönjük szépen a remek munkát. És ön ugye a Kulturális Bizottságnak is tagja, úgyhogy reméljük, hogy ott megvédi majd a mi véleményünket. Nagyon jó pozícióban van, mivel tagja a Kulturális Szakbizottságnak is, így ott a végszavazásnál védheti majd a módosítóinkat. Now, I know Mr. Vitala was hoping to be here. Vitala kolléga remélt, hogy eljöhet. Ö, nélküle is folytathatjuk. Petele úr azt mondta, hogy a szavazásra ide ér. Nem tudom, hogy Petele úr szerepét valaki átvennie. Nos, azt javaslom, hogy szavazzunk ezen az ügyben. Nincsen nagy konfliktus. Pitela úr hálása az árnyék jelentéstevőknek az együttműködésén. Nem lenne jó, hogyha 10 perc szünetet tartanánk. Én azt javaslom, hogy vagy eljavaslom Pitele úrnak. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem egyfogyat értek, inkább a, mondjuk az, hogy nagyon jó munkatörténet, és lépjünk előrébb. Versenyképes, egységes, digitális piac az elektronikus kanácsmás, mint motor című vélemény először. Ötös módosító, koraca, mellette ellene elfogadva. Utána a kettes módosító, mellette ellene elfogadva. Hetes módosító mellette ellene elfogadva. Egyes módosító mellette ellene elfogadva. Hatos betoldás. Azt hiszem, hogy erről elektronikusan kell szavazni. Hatos módosító. Lezárom. Elfogadva. 23-12 arányban. Nőtt a szavazók száma a délelőtt folyamos. A 35-nél tartunk négyes módosító Greg Fitella mellette ellene elfogadva. 27-es mellette ellene elfogadva. Kompromisszumos módosító egyes mellette ellene elfogadva. Most pedig áttérünk a nyolcas módosítóra mellette ellene Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell. Nyolcas módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 18-16 arányban. Hármas módosító, pluszban. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 mellette 17 ellen elutasítva. Hogyha plusz egy személy szavaz, akkor az másként is alakíthatta volna, így elutasítva. Most pedig áttérünk a 15-ös módosítóra mellette, ellene elfogadva. 28-as mellette, ellene elfogadva. 13-as mellette, ellene elfogadva. Megjelent az előadó, Pitilla úr, örömmel üdvözlöm. Már elkezdtük a vélem jelentésnek a tárgyalását, de egy, egy részén még itt lesz. 14-es módosító. Mellette, ellene, elfogadva. 18-as mellette, ellene, elfogadva. 17 pluszban mellette, ellene elfogadva 19 mellette, ellene elfogadva. 21-es mellette, ellene elfogadva. A 26, as az ö, fogyott. 9-essel kapcsolatban részenkénti szavazás látják a szavazólistán első rész mellett ellene elfogadva. Második rész mellette ellene nyilvánvalóan elutasítva. 16-os módosító mellette ellene elfogadva. 23-as mellette ellene elutasítva. 22-es módosító nem de 22-es mellett ellene elfogadva. 24-es mellett ellen elfogadva, 26-os mellette ellene elfogadva, 25-ös pluszban mellette elfogadva, 30-as mellette ellene elfogadva, 29-es mellette ellene elfogadva. 10-es mellette ellene elfogadva. 31-es mellette ellene elfogadva. Most a szavazás előtt örülök, hogy a az előadó megjött, röviden megadom neki a szót, hogyha kíván szólni a záró szavazás előtt. Ön nagyon röviden fog hozzászólni. Először is bocsánatot kérek, elnök úr, kedves kollégák, hogy egy kicsit késtem, eh, csak hogy más időpontról tudtam, másrészt a az EGSB-vel volt egy együttesülés, ezért kért ezért késtem. Köszönöm, hogy megszavazták a legtöbb módosítót, és van figyelembe is venni őket. Úgy gondolom, hogy a javaslatok, amelyek szerepelnek bennük, pozitívak. Úgy tűnik, hogy konszenzus van a szakbizottságban a vélemény mellett. Köszönöm. Good. Well, let's now... Nos, akkor zárószavazás elektronikusan. 36-an szavazhatnak. Pitala úr, ez a maximum a mai délelőtt folyamán. Van valaki, akik nem még három kártyás képviselő, van, aki nem szavazott, nem, van, aki nem akar szavazni, akkor lezárom. Egyel több a szocialistáknál, Pitele úr. Kérem, hogy egy szocialista vegye ki a kártyáját. A koordinátor is annyira szavazott, Pitele úr. Nem, úgy tűnik, hogy csökken a szám már, mennek is el. Lezárom a szavazást. 33 mellette senki ellene. Köszönöm szépen. Pitala úr nevében is. Nos, a szavazást lezárhatjuk. Gebhardt asszonynak a véleményen nem kezdődhet 11 előtt, akkor rövid szünet következik. 11-kor folytatjuk a munkát.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 Okay, ladies and gentlemen, I... Nos, hölgyeim és uraim, like to um, now to um, resume the meeting. Folytassuk az ülést a délelőtt utolsó pontjával. alapszintű fizetésű számlához való hozzáférés. Mielőtt az előadót megkérem, hogy utassa be a dokumentumot, szeretnék szólni egy-két fejleményről. Továbbra is folyik a vita az ECON-nal, hogy ki legyen az ügyben az illetékes bizottság. Elvi megállapodáson, bármi is lesz a döntés, együtt működik a két szakbizottság az Elkon szakbizottság ö, ö, a parlament elnökénél kritizálta, hogy mi kaptuk meg az ügyet. Az elnökök értekezlete ezt kell ö, megoldja. Ö, egy dokumentumot készítettünk ezzel kapcsolatban, és beadjuk a, a, a ma az elnökök értekezletének, hogy az érveinket elismételjük. Léne úr már megkapta a munkadokumentumot arról, hogy milyen komolyan vesszük ezt az ügyet. Gebhardt asszony találkozott az Ekon megbízott előadójával, és kérte, hogy jöjjön ide az ülésre, de azt hiszem nincs itt a GUE tagja. A politikai főosztály a banki szolgáltatásokról készített egy dokumentumot, ezt megkapták. Nem volt elolvasni, de a javaslat az az, hogy egy teljesebb bemutatás legyen januárban erről, amikor folytatjuk a munkát. Most tehát jelentős mennyiségű háttéranyag gyűlt össze a kérdésről. Több, mint ami eddig volt az Econ bizottságtól. Nos, ennyi a háttér. Azt hiszem, hogy semmi olyan nincs a vitában, ami arra összenőzne bennünket, hogy ne vizsgáljuk meg a kérdést. Megadom a szót Gebhardt asszonynak, hogy számoljon be a helyzetről. Ő után az árnyék jelentések, Miles itt van, Kreutzmer, Mann úr fog Schmidt úr nevében beszélni. Turinen asszony fog szólni, Kamfa úr, Fox úr nincs itt, de megjegyzéseket küldött nekem. Gebhard asszony önné a szó, hogy eme munkadokumentumokat bemutassa. Köszönöm szépen, elnök úr! Beszélt a nézeteltérésről a két szakbizottság között, ezt nagyon világosan mondta el, félreértésről van szó szerintem. A, az Ekon szakbizottság úgy gondolta, hogy a saját jogkörébe tartozik a téma. Abból indultak ki, hogy minden európai polgárnak joga van a számlához. Ez nem szerepel a szakbizottság ajánlásai között. Arról van szó, hogy joga van nyitni számlát. Márpedig jelenleg sokat beszélünk elektronikus kereskedelmről, internetes tevékenységről. Lehetetlen sok mindent elvégezni, hogyha az emberek nincsen számlátát. A fogyasztó védelmet kombinálni kell azzal, hogy mindig lehessen számlája a polgárnak. A bankok szabadon határozhatják meg, hogyan kívánják ezt a jogot tiszteletben tartani, milyen módon oldják meg a tagállamok kell szabályokat javasoljanak, hiszen a ö, bizottsági javaslat azt mondja ki, ö, hogy a tagállamok feladata lesz ezt kezelni. Amikor a szakbizottság előadónak nevezett ki, akkor elkezdtem foglalkozni a kérdéssel. El kell mondjam teljesen őszintén, hogy előítéleteim voltak, ezektől meg kellett szabadulni. Először is arra gondoltam, hogy miért ez kinek probléma. Általában olyanokról van szó, akiknek szerény a jövedelme, akiknek hozzáférés kell biztosítani a számlához azért, eh, hogy a szociális struktúrába beépülhessenek. Tényleg így van, de nem csak erről van szó, hanem sok olyan eset van, amikor nem a jövedelem szerénysége a probléma, hanem közlekednek a polgárok az EU-ban, és ezért találkoznak nehézségekkel, a legkülönbözőbb nehézségekkel. Amikor ott voltunk a krakói belső piaci konferencián, akkor egy konkrét esetet mondtak, erről számolnék be, egy fiatal diákról van szó, E, aki az egyik államon kapott egy Erasmus ösztöndíjat, és um, um, lakásbéleti szerződést akar aláírni. És azt mondták neki, hogy nem lehet béleti szerződést aláírni, hogyha nincsen számlája az országunkban. Azt mondta a diáklány rendben elmegyek a bankba, nyitok számlát. Csak hogy a bankban azt mondták, nagyon sajnálják, nem lehet számlát nyitni addig, amíg nincsen e, címe. Nos, e, mit tegyünk? E, egyszerűen botrányos, hogy Európában akar élni ez a fiatal nő, és ilyen jellegű nehézségekkel találkozik. Nem nyithat számlát, és nem tud lakást bérelni. Ez egyszerűen érthetetlen. Nagyon érdekes dokumentumot ö, kapunk, kaptunk ö, a politikai főosztálytól, és hasonló példákat olvashatunk benne. Még Luxemburgban például a nyelv használata ö, lehet az elutasítás oka, amikor nem nyitnak számlát valakinek. Ez is elfogadhatatlan vannak más példák is. Oda kell tehát figyelni, hogy a polgárok a közlekedés szabadságát élvezhessék, és ne lehessen elutasítani a kérésüket, amikor élni, lakni, tanulni akarnak X államban, de nem nyitnak számlát nekik. Nem tudnak így pénzügyi művületet végre, végrehajtani. Azért találkoznak nehézséggel, mert a számla hiánya adott országban akadályozza őket. Van egy másik fontos téma is, a hallgatókról beszéltünk. A hallgatóknak általában nincs csak pénzük, kérdés az, hogy mennyi a költsége a számla fenntartásának valamennyire ingyenes kell legyen idézőjelben, nem szabad, hogy a fenntartási költség túlzott legyen. Egy plafont kell meghatározni erre. A közleményben, az Európai Bizottság közleményében utalnak az alapszámlára. Ez olyan számla, amelyel általános műveleteket lehet végezni, nem lehet részvényeket venni, illetve nem pótolja a fedezetet. Ezzel csak szabadon lehet közlekedni, és az ember rendelkezhet a pénzével a megfelelő pillanatban. Ez szerepel tehát a bizottság javaslatában. Van még egy nagyon fontos elem számunkra is, az IMCO számára, mindig is az volt, milyen a jogorvoslat lehetősége. Például, hogyha számlát akarunk nyitni, milyen ilyen lehetőségek nyílnak meg. Például közös jogorvoslat, illetve jogvita rendezésnek alternatív módjai. Ez nagyon fontos a bizottságunk szemében, mert szerves része azon jogoknak, amelyek megilletik az európai polgárt. Meyer úr mással összefüggésben tegnap elmagyarázta, nem előséges megfelelő jövedelemmel rendelkezni, hanem ezzel kell tudni valójában rendelkezni. Az eszközöket kell tudni használni. Nem elég a szabályokat meghozni, hanem végre is kell hajtani. Most először is biztosítsuk azt, a szükséges eszközöket, a végrehajtás ellenőrzés egy későbbi téma. Nos, ezt javaslom alapnak, ezeket az elemeket találják a dokumentumban. Még van valami, miről nem szóltam. Gondolom, elsőként számítottak erre, de számomra mindig a tartalom a fontos, és nem a szervezés. De ez egy fontos szervezési kérdés, amelyre legalábbis most ki kell tenni. Ez egy ajánlás a tagállamoknak. Elfogadhatjuk-e azt, hogy ez ajánlás, hogy más eszközt akarunk. Ha jól emlékszem a szakbizottsági vitákra, a döntő többség majdnem egyhangú ö, kívánalom volt a más eszköz. Ö, kértem, ö, hogy legyen irányelv. Ez nem csak ajánlás lenne, hogy a tagállamok azt csinálnak, amit akarnak, és ne csinálnak, amit nem akarnak, hanem irányelv, csak hogy egy irányelvet nem, ö, ö, egy ajánlást alig ö, követi bármilyen hatás, még az irányelvet se teljes. Az számla egyetemes szolgáltatás. Úgy gondolom, jó lenne, hogyha az eszközök megkötőek, kötelezőek legyenek. Ezért javaslom az európai irányelvet, ez olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Nagyon csalódtam, amikor láttam az Európai Bizottság hozzáállását. 2009-ben az Európai Bizottság bejelentette, hogy jogszabályt készít elő, már pedig az ajánlás szerintem nem jogszabály. Ez éppen csak kötelező, sőt nem is kötelező, nem fogadható el szerintem. Mikor Bárnyi urat hallottam, ha jól értettem, tegnap úgy vélte, hogy kicsit tovább kell menni ezen az úton. Elképzelhető, hogy a kollégium többi ö, tagjaira nehezen ö, erőlteti rá a véleményét, de ő ö, inkább mellettünk áll. Pontosítani kell a dolgokat, meg kell vitatnunk, és határozott álláspontot kell képviselnünk, az eszközt jellege ki fog hatni a tartalmára. Az ajánlás nem olyan erejű és tartalmú, mint az irányelv. Más az eljárás, és más a tartalom. Javaslom, hogy következőképpen járjon kell. Természetesen szorosan együtt fogok működni Malcolmmal, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a mi szakbizottságunk legyen az illetékes. Az árnyék jelentéstevőkkel együtt fog dolgozni, azért, hogy az 50. cikk értelmében megerősített együttműködés legyen az ekonnal. Egyes kérdések valóban az ekonra tartoznak, például a banki, rendelkezések. Itt velük együtt kell működni, de az IMKO szakbizottság legyen az illetékes. A ö, tudó, ö, a ö, szakértőket is meg kell ö, keresni, hogy figyelembe tudjuk venni véleményüket. A koordinátorok egyetértettek abban, hogy legyen egy meghallgatás a szakértőkkel érintett felekkel. Az árnyék jelentéstevőknek lehetőségük lesz a javaslatokat megvizsgálni, és remélem egyet értenek a meghallgatás tartásával. Jó lenne, ha közös frontot alkotnánk, és nem lennének belső harcok. Így lehetne javítani a helyzetem. Fogok javasolni egy jelentéstervezetet. Remélem elég időnk lesz, ha mi leszünk az illetékes szakbizottság, és akkor meg fogom fogalmazni, hogy elfogadjuk-e az egyszerű javaslatot, a, ajánlást a bizottság részéről, vagy irányi elvet kérünk. Nem lesz ugyanaz a tartalma. Kérem az árnyék jelentéstevőket, hogy beszéljenek a frakciójukban, hogy tudjuk, mihe, mire számítsunk. Tudjuk, milyen erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy hatásos legyen a munka. A frakciókon belüli megbeszélések után dönteni fogok a cél az lévén, hogy júniusban plenáris elé kerüljön a szöveg. Így lesz elég időnk komplex kérdésekre visszatérni. Ezeket meg kell tárgyalni, kompromisszumokat kell megfogalmazni adott esetben, és mint már tapasztaltam korábban, jó lenne, hogyha Bárnyé biztos eljönne hozzánk júliusba. Így véleménycserét tarthatunk vele. Júniusban már a plenárison szavazás lesz. Erről júliusban beszámolhatunk neki addigra világos az Európai Parlamentnek mik a követelményei. Így a bizottság világosan fogja látni a mi orientációnkat. Reméljük, hogy olyan eszközt hozunk létre, amely hatásos lesz. Ez saját kezdeményező vélemény, úgy gondoljuk, hogy javaslatunkat el kell fogadja az elnökök értekezlete. Nos, nagyjából ö, erre jutottunk. Remélem, hogy javaslataim ö, megfelelnek. Köszönöm. Uh, well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Akkor most tartsunk vitát, de mielőtt megnyitom a vitát, szeretném még a Kesselből érkező hölgyek csoportját üdvözölni, aki Vájra asszony Kesseli pártjának a tagjai, és onnan érkeztek. Szeretettel üdvözöljük Önöket. Nem vagyunk túlságosan nagy számban jelen, de remélem, hogy azért valami érdekes lesz. Csak szeretnék még valamit hozzátenni. Ebben az esetben szeretném üdvözölni én is a hölgyeket. Én is nagyon örülök mint a Nőjogi Bizottság helyettes elnöke, hogy itt vannak a körünkben. Szeretettel üdvözlöm én is a hölgyei, hölgyeket. Elnök, jó. Akkor most a igen, átfogó ötlet és javaslat gyűjteményhez először Májer úrnak adom meg a szót a szó hozzászólás céljából. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon alaposan átnézte Evelyn a témát, teljes mértékben támogatom. Van egy tanulmány is az alapszintű fizetési számláról, amelyről már tegnap is volt szó. Én magam nem tudtam megismerni igazából a témát időhiány miatt. Természetesen először a bizottság kompetenciájával kapcsolatos problémát kell megoldani. Egyetértek Evelinnel, ugyanis ez nem bank jellegű probléma, mert ha csak az lenne, akkor természetesen az ekon lenne az illetékes. A bankoknak itt nincsen problémájuk. Nekünk kell a bankokat rákényszeríteni valamire, és érvényesíteni a fogyasztók joga, jogait, elintézni azt, hogy egy alapvető, alapszintű fizetési számla alapvető jog legyen, és hogy ez ne akadályozza meg a ö, személyek mozgási szabadságát. Nagyon fontos a határokon átnyúló kifizetésekkel kapcsolatban is, hogy ez lehet, lehetséges legyen, hiszen a zsebemben fekvő készpénz, készpénzzel nem tudom ugyanezt megtenni. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan, olyan számlák, amelyek ről és amelyekre a pénzforgalmat le lehet bonyolítani. Ha tőke szabad mozgásáról is beszélünk, hát meg kell, lehetővé kell tenni, hogy a tőke is szabadon mozoghasson a határokon át, és ez csak is az belső piac és a belső piacon megkövetett szabadságok érvényesülését támogatja egyetértek mindenben, és abban is egyetértek, hogy egy ajánlás nem eléggé erős eszköz. Az ajánlás egy egy, csak, csak azt mondja el, hogy mi lehet a minimális összeg, hogy mi le, mit lennének az minimális követelmények. Természetesen a tagállamok ezt kibővíthetik, de ez akkor sem határoz meg normákat. Ezért az a véleményem, hogy európai szinten kell megoldani a problémát, legalábbis olyan mértékben, amilyen mértékben lehetséges, és persze a szubszidiaritás figyelembe vételével a tagállamok egészíthetik aztán majd ezt ki. Nagyon fontos, hogy világosan meghatározzuk, hogy a fogyasztónak mit van joga követelni annak érdekében, hogy a belső piaccal kapcsolatos követelmények teljesüljenek azt, hogy a bankokra nézve ez köze, kötelező érvényű lesz-e vagy nem, hát azt majd az ikon dolgozza ki, majd meglátjuk, hogy általános vagy megerősített együttműködés lesz-e az ekonnal megvalósítható. De minden esetre a belső piacon belül tiszteletben kell tartanunk a fogyasztó jogait. Úgyhogy folytassa a munkát, én teljes mértékben támogatom, a frakciónk is meg fog próbálni egyetértésre jutni a témában, ö, ö, és támogatni fogja. Majd később persze a tartalmilag is érvényes megjegyzéseket fogok tudni tenni. Elnök, köszönöm Kreuzmann úr, Schmidt úr nevében igen, tehát az alapszintű fizetési számlát az európai polgárok számára előre elérhetővé kell tennünk. Nagyon sok ember van, akinek ez most nincs, és ez azt jelenti, hogy őket kirekesztjük a belső piacról, és megakadályozzuk, hogy az alapvető társadalmi és gazdasági tevékenységben részt vegyenek, sőt, még a lakhatásukat sem biztosítjuk. Tehát kell egy olyan keret, amely ezt lehetővé teszi. Azt szeretném még hozzátenni, hogy én is az irányelvet támogatom, ugyanis hogyha a tanulmányokat figyelembe vesszük, amelyet a politikai osztály elkér, elkészített az alapvető szintű fizetési számlákról, akkor például Luxemburgban azt látjuk, hogy szegény embereknek nem probléma bankszámlát nyitni, de hogyha valaki olyan ember akar bankszámlát nyitni ott, aki nem beszél a nyelvet, akkor ezt nem teszik neki lehetővé. Franciaországban, Olaszországban pedig másféle problémák jelentkeznek, nagyon érdekes a tanulmány, úgyhogy ezért is úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene a, a jelentést, és Hogyha lenne szabályozó keret, akkor nem lenne rá szükség, de mivel nincs, ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjunk róla. Tehát minden polgár számára lehetőséget kell nyújtani, hogy lehessen bankszámlája. Az viszont nem kötelezi a bankokat, hogy mindenféle az alapvető szintű banki szolgáltatásokon túlmenő lehetőséget is biztosítsanak nekik a bankok. Egyszerűen csak az a cél, hogy ne legyen túl sok ember, akinek túl sok pénzt kell ide betenni, hanem csak hogy minden olyan, szolg, minden olyan fogyasztónak lehetősége legyen bankszámlát nyitni, aki például sokat utazik határokon át, vagy hasonló helyzetben leledzik. Az Európai Uniónak nagyon világos üzenetet kell közvetítenie, és azt is alá kell húznia, hogy nem feltétlenül a szegény emberek problémája ez, hanem ahogy Májer úr elmondta, a működőképes belső piaci, belső piac kérdése, és nem kizárólag banki probléma. Úgyhogy nagyon nagy örömmel várjuk a következő lépéseket ebben az ügyben. Köszönöm. Elnök, Turunen asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű téma ez. Te, teljes mértékben egyet tudunk vele érteni, és ez nagyon jó kiinduló pont. Nagyon jó üzenetet fogunk közvetíteni, és egyelőre minden megjegyzésnek nagyon örülök. Hogyha megnézzük azt, hogy tíz európai közül kettő az, az két embernek nincsen hozzáférése alapvető alapszintű fizetési számlához, akkor ez tényleg elfogadhatatlan, és csak hat olyan tagállam van, ahol jog, jogi keret van, ami biztosítja az alapszintű bankszámlához való hozzáférést. Úgyhogy tényleg nagyon fontos területről van szó, amely, amelyen biztosíthatjuk, hogy a pénzügyi tevékenységekbe is be, mindenkit befogadjunk, és lehetővé tegyük a részvételüket, hogy ne zárjuk ki az embereket ebből. És tényleg igazad van, hogy nem arról van szó, hogy legyen hitelkártyájuk, hanem hogy alapvető banki szolgáltatásokat elérhetővé tegyünk mindenki számára. Tehát a megközelítés jó. Az is érdekes, hogy a, az e, nyáron elkészített ajánlások vajon lesznek-e valamilyen hatással, hiszen az ajánlásokban az van, hogy 2012 előtt a tagállamoknak ö, fejleszteni kell ezt a területet. Meglátjuk, hogy valami történik ezen a területen, és hogyha nem, akkor egészen biztos, hogy nekünk kell valamit tenni. És egyetértek Evelyn asszonyal abban is, hogy minél kötelezőbb jellegű ez a jogszabály, annál jobb, tehát az irányelv nagyon jó, megfelelő formája lenne ennek. Azt hiszem, hogy a bevezetőképpen el, e, egyelőre ennyit akarok mondani, és én is nagy örömmel várom az együttműködést. Elnök, Fox kollégám lesz az árnyék jelentéstevő, a nevében fogok most egy-két megjegyzést tenni. Először is az alapvető követelmények a fogyasztók és polgárok helyzetének javítása érdekében valóban jogosak, és nagyon fontos ez az egész kérdés. Azt hiszem, fontos különbséget tenni két tényező között. Először is a bankszámlanyításának az általános körülményei az egyik dolog, ami tényleg a panaszok nagy részét képezi, hogy hogy csak arról van szó, hogy egy másik országban akár egy meglehetősen tehetős emberről is van szó, akkor nem nyithat valaki bankszámlát, például az az egyetemi hallgató esete, akiről Gebhardt asszony is beszél, tehát hogy bizonyos nemzeti követelményeknek nem nem felel meg az ember. A 20 panaszról szóló jelentésbe bele kell foglalni ezt a kérdést is, és ezzel kapcsolatban Gebhardt asszony a felelős. A második megjegyzés, azt hiszem, hogyha kicsit alaposabban elolvassuk a politikai osztály által készített jelentést, akkor látjuk, hogy néhány országban már van törvényi keret, és van ezzel kapcsolatos tevékenység. Tehát gondolkodnunk kell azért arról is, hogy nehogy az legyen, hogy egy európai szintű jogszabály ahelyett, hogy kiegészítené a nemzeti jogszabályokat, túlbonyolítja azokat. Az Egyesült Királyságban nincsen erre vonatkozó jogszabály, de 16 különböző alapszintű fizetési számla elér, érhető el a piacon már most. Tehát amikor a hatástanulmányt megnéztük, eh, akkor arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy nem szükséges most ezen a szinten jogalkotáshoz folyamodni. Talán inkább azt kellene önt ösztönöznünk, hogy a bankok önkéntesen javítsanak a helyzeten, ahelyett, hogy jogalkotással töltsük az időt. Minden esetre ez mindenképpen fontos feladat, hogyha szeretnénk, hogyha valami gyors és minél jobb hatása lenne a bizottság ajánlásának. Tehát minden bank felé szorgalmazni kell, hogy változtassanak a helyzeten, és esetleg később, hogyha nem történik semmi, kézzelfogható, akkor lehetne hozzáfogni a jogszabályalkotáshoz. Úgyhogy én ebből a szempontból egy kicsit inkább nyitva hagynám a kérdést, először át kellene gondolni, hogy milyen alternatíváink vannak. Ez, az nem azt jelenti, hogy nem lehetne elkészíteni nagy vonalakban az említett jogszabályt, és ezzel kapcsolatban érdekelne majd a bizottság véleménye is. Egyébként elnézést kérek Filip Perétől, akit eh, a napirendi pont megnyitásakor nem mutattam be, majd neki is átadom a szót. Ennyit tudtam tehát az ECR csoport nevében mondani. Saldemoze Rosfor és Venyú kollégák fognak még hozzászólni, és de Jong is természetesen, aki árnyék jelentéstevő. Jó, akkor a, folytatjuk a frakciók nevében hozzászólók sorát. Sáldemóze asszonynal, és esetleg még valaki más is hozzá akar szólni? Nem, akkor először Dejong úrnak adom meg a szól. Köszönöm. Nem voltam az IMCO tagja, amikor megalakult a bizottság, de támogatnám, hogy a bizottság kompetenciájában ba tartozik ez a téma. Azt szokták mondani mindig, hogy ha bankokról van szó, akkor azt mindig az Econ szakbizottság kompetenciája alá kell utalnunk, de a légitársaságokkal kapcsolatban mindig a közlekedési bizottság az illetékes, hogyha élelmiszerbiztonság van, akkor meg az envi, de hát itt fogyasztókról van szó, és nyilván a parlament szeretne a fogyasztókkal kapcsolatot integrál, kapcsolatos integrális megközelítést biztosítani, ezért nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunkat is mindenképpen bevonják ebbe a munkába, és kérem elnök urat, hogy tegyen meg mindent azért, hogy ez meg is történjen a jelentéstevő asszonynak megköszönöm a munkadokumentumon végzett munkáját, nagyon világos, jó megközelítésről van szó, amely nagyon jól leírja, hogy milyen problémák vannak a bank számlanyítással és egyebekkel kapcsolatban. Nekem is elmondták sokan, hogy tulajdonképpen ők nem akarnak bankszámlát nyitni, hanem készpénzt szeretnének, és nagyon szívesen fizetnének mindent készpénzzel, hát ilyen kategória is van, és az ő igényeiknek is meg kell, hogy feleljen a helyzet. Úgyhogy ezeket is figyelembe kell venni. Köszönöm a titkárságnak is a tanulmányt, amely alátámasztja, hogy mennyire komoly kérdésről van szó. A tények alapján azt mondhatom, egyetértek abban, hogy ugyan itt most ajánlásról van szó, de valószínű, hogy rövid távon és különösen a jövő évi értékelés után szükség lesz majd egy saját kezdeményezésű jogalkotási aktusra is, például azért, mert ösztönöznünk kell a hallgatói mobilitást is, mert nem akarunk senkit kizárni a társadalomból. Úgyhogy tényleg üdvözlöm a jelentéstevő hozzáállását, és remélem, hogy jó munkát tudunk végezni. Elnök? Köszönöm szépen. Akkor a többi felszólaló köz, köz, következik először Sáldemóze asszony. Köszönöm szépen. Gebhárt asszonynak is nagyon szépen köszönöm azt az igen, igen jó bevezető előadást. Két dolgot szeretnék említeni. Az egyik az, az online szerencsejátékokkal ellentétben ez a terület, ez valóban olyan, amelyen érdemes, lenni jogal, érdemes lenne jogalkotási aktust elkészíteni. Igen, irányelv lenne jó, mert akkor minimum követelményeket állítunk majd fel, amelyre a tagállamok tovább építhetnek. Ezt meg kell tennünk, hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy az Európai Unió minden polgárának hozzáférése lehet bankszámlához. Másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy talán e, a tartalmat illetően egy kicsit csökkentenünk kell, illetve az a fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi az a bankszámlához való hozzáférés. Persze a költségek is fontosak ezzel kapcsolatban, de például Dániában egyre több olyan bank van, egyre több bank van, viszont sokkal kevesebb helyen tudunk pénzt felvenni. Általában csak kártyával lehet pénzt venni. Illetve, hogyha bankban személyesen akarunk pénzt felvenni, akkor az külön költséggel jár, az drágább, mint az automatás felvétel. Tehát nagyon fontos, hogy az alapszintű fizetési számla körülményeit is meghatározzuk, és hogy ezzel kapcsolatban a bank mit engedhet magának, milyen körülményeket határozhat meg. Tehát a, tartalmilag majd egy kicsit jobban meg kell ezt tárgyalni, de mindenképpen az a fontos, hogy az összes európai polgárt befogadjuk az európaiak közösségébe. Köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Rochefort. Merci, Monsieur le Président. Rochefort kolléga, parancsoljon. Elnök úr, szeretném támogatni azt, amit Evelyn elmondott, különösen a bizottság kompetenciájával kapcsolatban. Itt a parlamenten belül, amikor a kollégákkal beszélek, akkor egyértelmű, hogy az Econ makrogazdasággal foglalkozik, az IMCO pedig mikrogazdasági kérdés. Gondolom, hogy most mindenkinek itt a gazdasági órái jutnak eszébe, tehát ne feledjük el, hogy mi itt mikro hogy mi itt mikrogazdasággal foglalkozunk. Nem szeretnék most nagyon azon lovagolni, hogy ez az irányelv mennyire fontos, mindannyian tudjuk, hogy ez fontos ismerjük a biztos véleményét is, de azt is tudjuk, hogy a biztosnak támogatásra is van szüksége a bizottsági kollégiumon belül ami pedig most a tartalmi kérdéseket illeti. Meghallgattuk Evlint, és van itt egy olyan kérdés, amit talán nem taglalunk eléggé sem a bizottság, sem pedig Evelyn. Itt ugyanis nem csak az a probléma, hogy akinek nincsen bankszámlája, nem bérelhet lakást, hanem az is, hogy nem vállalhat állást. Nagyon sok hajléktalan személy él ma, ma Európában, és egyszerűen nem tudnak alapszámlát nyitni, mert nincsen állandó lakhelyük. És hogyha nincsen bankszámlájuk, akkor az első ideiglenes állásukat sem tudják megkapni akár milyen munka közvetítőhöz elmennek, nincsen bankszámlájuk, akkor nem kapnak munkát. Úgyhogy a bankszámlához való hozzáférést valamilyen módon el kellene érni, vagy valamilyen önkormányzati segítséggel, vagy valamilyen civil szervezeti segítséggel, de valamilyen címet kell biztosítani ezeknek az embereknek, hogy bankszámlát nyithassanak. Természetesen a bankok problémája kapcsolatban áll a gazdasági válsággal. A bankok is tisztában vannak azzal, hogy nagyon sok embernek rossz a fizetőképessége, hogy nagyon sokan elvesztik az állásukat, és a bankok valószínűleg úgy fogják érezni, hogy egy ilyen nagyon nehéz konjunkturális helyzetben külön feladatokat fogunk róni a bankokra, úgyhogy gondolom, hogy a bankok nem repesnek majd az örömtől, hogy ilyen irányba kell előrelépniük. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a szöveg nagyon fontos, és az alternatív vita rendezési megoldások szerintem rendkívül fontosak. Nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek az alternatív vitarendezési rendszerek, hogy mindenki megtalálja azt a megfelelő intézményt, ahol a megfelelő segítséghez hozzájuthat. Ami pedig még egyszer a lakhatást illeti, mi történik azokkal, akik elmennek egy másik tagállamba, mondjuk egy fiatal munkavállaló, vagy egy diák, külföldre megy tanulni, akkor hogy tud kikerülni abból az ördögi körből, hogy nem kap bankszámlát, és hogyha nem kap bankszámlát, akkor nem jut lakáshoz. Tehát a bankszámlához való jogot minden személynek meg kell adni, aki hivatalosan tartózkodik az adott tagállamban. Tehát akikről úgy véljük, hogy tényleg komolyan szeretnének hosszabb időt eltölteni az adott országban, akik valóban ott szeretnének tartózkodni, dolgozni vagy tanulni, akkor azoknak bankszámlát kell adni, mert különben tényleg abba az ördögi körbe kerülnek, hogy bankszámla nélkül nincs lakás, de lakcím nélkül meg nincsen bankszámla. Úgyhogy itt ezek az emberek csak köröznek, köröznek, és egyszerűen nem jutnak előre se bankszámlájuk, se lakásuk. Úgyhogy ennek a társadalmi következményeit is figyelembe kellene venni, de most beszéljünk csak a gazdasági kitételekről. Annak érdekében, hogy a belső piacot egy kicsit dinamizálni tudjuk, ahhoz képest ez nem egy elhanyagolható kérdés, ez borzasztó fontos ugyanis bármilyen módon, hogyha szeretnénk fellendíteni a gazdaságot, akkor minden tagállamban mindent meg kell tenni ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, nagyon sok mindent elmondtak már a kollégáim. Először is szeretnék köszönetet mondani Evelinnek a munkáért. Személyesen én is egyetértek a kollégákkal, abszolút konszenzus alakult ki. Mindenképpen Európai Uniós jogalkotásra van szükség ebben a kérdésben. Szerintem majd, hogy nem természetesnek tekinthető, hogy minden európai polgárnak az alapvető banki szolgáltatásokhoz hozzá kell férniük, senkit nem lehet megbélyegezni. Krajcman úr, Rosfor képviselő is elmondta már, hogy a belső piac szempontjából is nagyon fontos ez, mert csak akkor működhet és lehet versenyképes a mobilitás. Az Erasmus csak akkor működhet, hogyha megvan az Erasmus ösztöndíjasnak a hivatalos papírja, és azzal akárhová elmegy, bankszámlát nyithat. Úgyhogy tényleg kötelező érvényű Európai Uniós jogalkotásra van itt szükség. csak ez a kötelező érvényű jogalkotás teszi majd lehetővé azt, hogy mindenki bankszámlát nyithasson, illetve hogy az ezzel kapcsolatos költségekről egyértelműen értesüljön. Nyilván minden tagállamban több bank van, vannak kisbankok, vannak nagybankok, és sokak számára ez egy sűrű erdő, ahol elvesznek. A fogyasztók nem értik ezeket a kérdéseket. Franciaországban az átláthatóság és a bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek tekintetében nagyon sokat előreléptünk, de még mindig vannak olyan bankok, amelyek évközben aztán olyan költségeket rónak a számlatulajdonosokra, amelyeket előzetesen nem tisztáztak. Tudom én, hogy válságban vagyunk, de hát ez elfogadhatatlan. A tagállamok nyilván szeretnék segíteni a bankokat, de azért a bankoknak is tiszteletbe kell tartani a fogyasztók jogait, a megfelelő információt és a felelős döntéshez szükséges tájékoztatást meg kell adni a fogyasztóknak, és ezt csak kötelezérvényű jogalkotással tudjuk elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Májer úr rajta volt a listámon, mert szeretne visszatérni egy régebbi témára. Krajcman úr is szót kért, őt is feljegyeztem. Májer úr lesz az első, tessék. Elnök úr, köszönöm. Szeretnék egy pillanatra visszatérni olyas valamire, ami pontosan az elnökünk szájából hangzott el. Arról van szó, hogy azonnal irányelvet kell kidolgoznunk ebben a kérdésben, vagy pedig a bankok, illetve a tagállamok jó indulatára bízhatjuk-e magunkat. Hát elég érzékeny kérdés ez, és talán a legjobb az volna, hogyha a bankok önkéntes szinten hozzájárulnának ehhez a célkitűzéshez de azt azért túlzás lenne gondolni, hogy minden bank önállóan megteszi majd ezeket a szolgáltatásokat. Ez azért szerintem túlzás lenne. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy minden bankra szeretnénk-e ki terjeszteni ezt a szolgáltatási kötelezettséget, hiszen vannak például olyan bankok, amelyek kifejezetten csak nagy vállalatokkal dolgoznak együtt, és nincsenek is egyéni fogyasztóik. És mi történjen az egyéb intézményekkel, mondjuk Németországban a takarékpénztárakkal? A Deutsche Bankot, a Volksbankot nem tudom, hogy tudjuk-e majd arra ösztökélni, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye ezeket a szolgáltatásokat. Természetesen a monopól helyzeteket el kell kerülnünk minden egyes tagállamban, és nagyon jó lenne, hogyha a sokszínű szolgáltatást nyújtanának a bankok minden egyes tagállamban. Azt javasolnám, hogy a szubszidiaritás elvének figyelembevételével a tagállamokat kérjük fel arra, hogy megoldják ezt a kérdést. Tehát nekünk csak minimális követelményeket kell lefektetni egy ilyen jellegű bankszámlához való hozzáférés tekintetében, és utána a tagállamoknak kell megoldani ezt a kérdést. Nyilván azt is lehetővé kell tenni, hogy egy másik tagállamban létrehozott számlára szabadon át lehessen utalni pénzt egy másik tagállam számlájáról. Ebben a tekintetben is a minimális célkitűzéseket kell megfogalmaznunk. Köszönöm. Kreuzfeld úr, majd Májler kolléga következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Én egy kis anekdotát szeretnék elmondani ami azt bizonyítja, hogy mennyire fontos a bankszámla. Vannak olyan fizetési rendszerek, például a PayPal, ami bankszámlához és bankkártyához kötött. Hogyha valakinek nincsen bankszámlája és bankkártyája, akkor az bizonyos rendszereken, mondjuk az eBay-en nem tud vásárolni. Ma már nagyon sok európai polgár használja az eBay-t, de vannak olyanok, akik egyszerűen ki vannak zárva az ilyen belsőpiaci vásárlási lehetőségekből, mert nincsen bankszámlájuk. De természetesen a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, és nem magukat a bankokat kell erre meg erre felszólítani, hanem minimális alapkövetelményeket kell megfogalmazni, és utána azt majd a tagállamoknak kell a gyakorlatban végrehajtani. Természetesen, hogyha valaki teljesen fizetésképtelen, az nem követelheti, hogy mindenképpen adjanak neki hitelt, vagy mindenképpen nyissanak neki bankszámlát egy banknál de hát valahogyan mégiscsak meg kell oldanunk, hogy az egyre jobban elterjedő elektronikus fizetési móddal minden európai polgár élhessen. Véleményem szerint a bankok eléggé jól szervezettek az esetleges nem fizetés esetén, vagy ha valaki mínuszba megy, úgyhogy ezt a bankokra kell bízni. Köszönöm szépen, Fájler asszony lesz a következő hozzászóló. Köszönöm, a célkitűzésekben egyetértünk, tökéletesen egyetértünk. Hát aztán, hogy a bankok megfelelőképpen érzékenyek-e erre a problémára és erre a szükségletre, ezzel kapcsolatban vannak komoly aggájaim. Megnéztem a parlament tanulmányát, és ebben azt látjuk, hogy 12 tagállamban van már valamilyen magatartási kódex vagy alapvető szabályozás, és további 15 európai tagállamban, is itt már régi EU-s tagokról van szó, szóval semmilyen ilyen jellegű szabályozás nincsen. Úgyhogy vannak aggájaim afelől, hogy a tagállamok képviselői, illetve a bankok vezetői nyitottak lesznek egy ilyen jellegű változtatásra most a 21. század elég nehéz éveiben. Így nehezen tudom elképzelni, hogy az összes tagállamban egy év vagy két év alatt hirtelen minden megváltozna. Azok a tagállamok, akik évtizedekig semmit nem tettek ebben a tekintetben, nem hiszem, hogy most hirtelen megváltoztatják a véleményüket, és egy új vízió keretein belül itt egy éven belül mindent megváltoztatnak. Vannak olyan kérdések ezeken belül, amikre nincsen is szükség, de természetesen valamilyen minimális szolgáltatást mi is szeretnénk elérni. Jó lenne, hogyha a bankok, a vezető bankok képviselőivel is beszélnénk, és esetleg megkérdeznénk, hogy ha az elmúlt évtizedekben nem tettek semmit, akkor most hajlandóak-e egy ilyen szemléletváltásra az a 15 tagállam, aki eddig semmit, de az égvilágon semmit nem csinált, és semmilyen rendeletet nem hozott, hát ezek a tagállamok szerintem nehézkesen fognak abba belemenni, hogy ilyen jellegű szolgáltatásokat rájuk kényszerítsünk. Azzal egyetértek, hogy a tagállamoknak kell végrehajtani ezeket az intézkedéseket, de a tagállamok jó indulatában nem bízhatunk, az egyértelmű. Köszönöm szépen, nagyon élénk vitát folytattunk, most a bizottságé lesz a szó, utána pedig Kephárt asszony összefoglalja a vitát. Egy záró megjegyzést engedjenek meg részemről. A legutóbbi alkalommal is elmondtam, hogy a technológiai fejlődést nem szabad szem elől téveszteni. Az elektronikus fizetési számlák egyre elterjedtebbek, és ezek valóban biztonságosaknak is tekinthetők. Nagyon sok fejlődő országban már a mobiltelefonos szolgáltatásokon keresztül is lehet fizetni, ugyanis az a csíp, ami a mobiltelefonban megtalálható, az tulajdonképpen már egyfajta elektronikus kreditként vagy elektronikus pénzként is kezelhető, és így a számlához való hozzáféréshez is lehetőséget nyújt, és így lehet ezzel fizetni is. A kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés azt hiszem, hogy már nagyjából mindenhol megvalósul, de hát azért van, ahol nincsenek még mobiltelefonok, inkább csak vezetékes telefonok, úgyhogy meg kell néznünk, hogy azok, akiknek korlátozottabbak a lehetőségei, tényleg hozzáférnek-e egy mobiltelefonos banki szolgáltatáshoz. Ez egyébként már valóban rendkívül elterjedt, különösen a fiatalok körében, és egyre többen a pénzüket is kezelik a mobiltelefonukon keresztül, és így a bankszámlát is a mobiltelefonon keresztül intézik. Esetleg ezeket is le lehetne írni, mert úgy gondolom, hogy ezek a tendenciák az elkövetkező öt évben is nagyon gyorsan változnak majd. Itt nem feltétlenül kell előírni, hogy ez általános szolgáltatás legyen, de mint ahogy Rosfor úr is elmondta, mindent meg kell néznünk a fogyasztó gazdasági érdekeinek érdekében, mert itt valóban gazdasági kérdésről is szó van. A szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés szerintünk is nagyon fontos, és a bankszámlához való hozzáférés minden köz- és magánszolgáltatás esetében is fontos. Paré úr már felkértük, hogy mutassa be a hatásvizsgálatot, és most szeretném megkérdezni, hogy a bizottság hogy áll ezzel a munkával, és mi ismerjük az önök eredeti javaslatát, de mondják el a jelenlegi helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr. Általános megjegyzéseim lennének egyelőre. Először is a bizottság örül az Európai Parlament kezdeményezésének. Ez valóban érzékeny, kritikus ügy. A polgárok számára és a piac jó működése szempontjából. A kutatási főosztályoknak a ö, egy nagyon érdekes eredményre vezetett. Az információ ö, gyakran hiányos, ö, csak részek vannak menne meg. Ezért nagyon örülünk. Ö, ami a 2012-es jönősi dátumot illetve még Gebhard azt én is mondott, ez nagyon jó lenne, mert több információ addigra már bejön a tagállamokból, hogy arról, hogy hogyan fogadják az ajánlásokat az alapszámlához való hozzáférésről. Nagyon örülünk, hogy folytatják a vitát, és hogy kiegészítő akciót terveznek a bizottságéhoz hogyha az ajánlás nem megfelelő hangsúlyt kap, akkor át lehet térni erre a másik aspektusra. Köszönjük Gebhát asszonynak, az árnyékjelentéstevőknek és önöknek mindannyiuknak a munkájukat és a hozzászólásokat, amelyeket ma hallhattunk. Készen állunk együttműködni önökkel. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Pele úr, hogy újból ellátogatott hozzánk, és kívánjuk, hogy munkájuk haladjon. Gebhardt asszony, egy záró szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd ismételjem el, fontos arra ügyelni, hogy a polgárok hozzáférjenek az alapszámlához. Ez a lényeg. Nem arról van szó, hogy köteleznénk a bankokat, hogy ezt biztosítsák, ezt már mondtam a bevezetőben, arra kell odafigyelni, hogy minden polgár, aki kéri, mert van, aki nem kér, nos, mindenki, aki kér, hozzáférhessen az alapszintű fizetési számlához. Sok okot felsoroltak a kollégák. És Robert, átvenném ezt a javaslatot a, ö, mm, azzal kapcsolatban, hogy miért kell mindenképp megadni ezt a jogot a polgároknak. A bevezetőben elmondtam, hogy nem kell minden bank kínálja ezt a lehetőséget. A tagállamok határozzák meg, szervezzék meg az életet. Arra lát a kötelezettséget, hogy a tagállamok megszervezzék ezt. Hogyha ö, csak ajánlást fogalmazunk meg, akkor nem fogják megtenni. Ez a probléma. Tudjuk. A tapasztalat már megmutatta. Ne legyen illúziónk e felől vannak irányelvek, amelyeket nem alkalmazak pedig az kötelező jellegű. Akkor képzeljék el, mi lesz a javaslat, az ajánlással. 15 tagállamban nincs is jogszabály erről. Németország ebbe a halmazba tartozik. Ha megnézzük az országok, ha megnézzük a számokat, hányan találkoznak nehézséggel akkor, amikor számlát nyitnak? Nos, 15%-a a polgároknak, az európai polgároknak ez óriási, sokkal több, mint amennyit gondoltam. Hogyha magam országát nézem, Németországot, 7%-a lakosságnak 18 év fölött. Nem a teljes lakosságot nézem itt, hanem a 18 év fölöttieket. Elfogadhatatlan ez a helyzet. Mindenképp kezdeményezést kell tenni. A legrosszabb a helyzet Romániában 39 százalék oda kell figyelni, hogy a polgárok, férfiak és nők egyaránt a tagállamokban megkapják ezt a jogot. A legjobb helyzetben Hollandia van 3 de hát Hollandia közismert erről a nagyon polgárbarát az adminisztráció, ezt látjuk itt is. Néhány pontot meg kell vitatni. Gondolom lesz a részletekről vita Szeretném elismételni, amit Baba Havai Krisztel korábban mondott. Ne abból induljunk, hogy mit nem akarunk. Abból induljunk, hogy mit szeretnénk elérni. És aztán meglátjuk, hogy milyen eszközzel lehet elérni ezt a célt. Mi a legmegfelelőbb. Hogyha így járunk el, akkor könnyebben sikerül megállapodni a szövegben. Azt tapasztalom, hogy a felszóló frakciók közül mindegyik azt mondta, hogy irányelvet akar, egy kivétellel. Ilyen alapon fog dolgozni Malcolm Fox úr érve mi szerint ez kislekedést jelentene, nem helytálló, pont fordva van. Elő, nem arról van szó, hogy először ajánlást szeretnénk, és utána irányelvet. Nem, rögtön irányelv legyen. Hogyha irány elvtervezetet kapunk a bizottságtól, akkor mindent újra kell kezdeni. Nem fogadom el ezt az érvet. Talán más érvek vannak, de ez nem tűnik koherensnek és relevánsnak számomra. Elnézést, Malcolm, de ebben nem értünk egyet. Inkább fordítva áll ez. Gyorsabb, hogy ha azonnal munkához látunk, és nem várunk fél évet, évet. Nos, elő fogjuk készíteni ezt a szöveget. És végtekintem majd az érveiket. Ami a fizetési ír fizetés módját illeti, mobiltelefon, csodálatos. De az alap az, hogy legyen bankszámla, bárhogy is fizetünk, akár papírral, mobillal, mindig szükséges a bankszámla. Mérnökként tudom, hogy számon tartod ezt, de csak akkor tudjuk felhasználni ezeket az eszközöket, ha birtokoljuk. 15% az európai polgároknak miért lenne kizárva a csodálatos lehetőségből, hogyha akarják használni. A 21. században élünk, még sok újdonság vár ránk a században, mindenki jusson hozzá. Azt hiszem, ez a lényeg. Összefoglalásképpen hozzáférés a polgárok számára, hozzáférés és jog a polgárok számára, jog ahhoz, hogy ö, egyetemes szolgáltatáshoz jussanak hozzá. Mindenki részesüljön ebből a lehetőségből. Nem kötelezettség, jog. Ezt is fontos pontosítani. De hogyha az illető kívánja, akkor igenis férjen hozzá. Minimális harmonizáció szükséges. Ö, azt hiszem, hogy a minimális harmonizációról híresültem el. Nagy manőverezési lehetőséget lehet hagyni a tagállamoknak, hiszen a bankszektor államonként különböző. A, az emberek szokása is különbözőek államonként azt látom, hogy Franciaországban nagyon gyakori a csekk. Amikor ez a fizetési eszköz Németországban gyakorlatilag ismeretlenné vált. A tagállamok döntsék el, hogy akarják kötelezni az összes bankot, vagy egyes bankokat, vagy megállapodni egy bankcsoporttal. Ez a tagállamok dolga. Nem hiszem, hogy ebbe bele kellene avatkoznunk. Ami engem illet, csak arra kell figyelni, hogy megkapják ezt a jogot, ami az illető tagállamban nyitandó számlát illeti, ha be. Nos, itt tovább is menik szerintem minden olyan polgár, aki az EU egy tagállamában lakóhelyen rendelkezik, rendelkezik azzal a joggal, hogy számlát nyisson. Hogyha belső piacról beszélünk, hogyha ö, polgárbarát Európai Uniót akarunk, akkor így legyen. Én is nyithattam Franciaországba számlát, pedig nincsen lakóhelyem. Miért tagadnák ezt meg egyes személyektől? Igaz, európai parlamenti képviselő vagyok. Én nem korlátoznám így a lehetőségeket. Abból is származik a probléma, hogy ezen a területen nincsen igazi belső piac. Itt a pénzügyi szolgáltatásokra gondolok. Egy másik tagállamban való számlanyítás valóban problémás lehet. Ez az ajánlás, hogy irányelv nem fogja tudni megoldani a teljes problémát. Ez egy teljesen más kérdés, amelyről szintén vitát kell folytatnunk. Talán saját kezdeményezésű jelentés szükséges, de itt újabb problémák lesznek az Ekon szakbizottsággal. Hogyha polgárbarát EU-t akarunk, akkor így kell gondolkodni. Szeretnék még megosztani önökkel egy gondolatot, amelyet Robert említett a mikroökonómiáról a polgárok, akikkel Németországban beszélek, azt mondják, egyre inkább az a benyomásunk, hogy Európa gazdasági, pénzügyi Európa, a pénz Európája. Mégpedig arra kell odafigyelni, eh, már pedig arra kell figyelni, hogy a polgárok Európáját akarjuk Fontos, hogy mi kapjuk ezt a jelentést, és ne az Ekon szakbizottság, hiszen az a benyomás az embereknek, hogy a pénz Európájában élnek, pedig a saját Európájuk kell nekik. Azt hiszem, hogy nagyon jó vitát tartottunk ma, és nagyon örültem neki, hogy volt is erre időnk úgy tűnik, hogy nagyon sokan érdeklődni a, érdeklődnek a témá iránt, és ezért ezt nyomon kell követnünk, és érvelnünk kell a véleményünk mellett. Léne úrnának, úrnak elküldjük a szövegtervezetet, és majd beszélünk vele. Hát tulajdonképpen a a politikai csoportok vezetőjének a fórumán dől, dől az a döntés, hogy ki lesz az illetékes az ügyben, és mivel nagyon fontos, hogy a fogyasztók érdekét képviseljük, ezért jó lenne, hogyha nekünk jutna. Esetleg Gebhardt asszony írhatna egy három-négy soros indoklást arról, hogy ön szerint miért kell nekünk adni a jelentés illetékességét. Ez talán hasznos lehet majd az ügy támogatása érdekében. És Majer úr is persze. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulást, Pelé úrnak is köszönöm a részvételt. Örömmel várjuk az ezzel kapcsolatos további együttműködést, attól függetlenül, hogy milyen keretek között lesz. Világos, hogy a, a valamilyen szinten az Ekonnal közre együtt fogunk működni ebben a témában. Most akkor egy kicsit idő előtt le fogom zárni az ülést, de szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Krajcmen úr jelentésével kapcsolatban a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló meghallgatást tartunk ma délután. Egész délután, három órától fél hétig. Remélem, hogy nagyon sokan vissza tudnak jönni erre a meghallgatásra, hogy bizottságunkat megfelelő számban képviseljük. Holnap is lesz egy meghallgatás, akkor az európai szabványosítási javaslatról, az 9-től fél egyig fog tartani, aztán majd még ebéd után tovább folytatjuk a szakbizottsági munkát. Köszönöm mindenkinek a mai munkát.